Bueno, vamos a empezar. Kezdjük el az ülést. Kezdjük el. A szakbizottság ülésének első szakaszát, és a törökországi látogatásunkról adunk tájékoztatást, valamint a monetárius világcsúcsról, ezt követően pedig áttérünk a meghallgatásra, amelynek tárgya a szíriai kisebbségek, akik um, Irakban, illetve Szíriában is uh, a polgárháború áldozatai. Most pedig, ha nincs uh, módosításra irányuló javaslat, akkor elfogadjuk a napirendet. Azt is meg szeretném kérdezni, hogy a március 13-a és április 20-a ülések jegyzőkönyvét jóvá hagyják-e. A parlament három sürgősségi állásfoglalást fogadott el a legutóbbi Strasburgi ülésen a krími tatárokról, Gambiáról és Djiboutiról. Ugyanígy megállapodtunk más olyan kérdésekben is, amelyek fontosak a szakbizottságunk számára, különös tekintettel egy irányelv jóváhagyását, amelynek célja az emberkereskedelem megakadályozása, valamint az áldozatok védelme a férfiak és a nők közti egyenlőség szempontjából. Ami Törökországot illeti, két dolgot kell megemlítenünk. Egyfelől volt egy delegációs látogatás Törökországban, május 16 és 18 között látogattunk el Törökországba. A célunk az volt, hogy megvizsgáljuk az emberi jogok helyzetét az EU-Törökország megállapodás fényében. Itt van velünk Sáke asszony és Líc úr. Ők a, az a két képviselő, aki részt vett ezen delegációs látogatáson. Sáke asszony parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a lehetőséget, hogy megoszthatom önökkel a tapasztalatainkat, a delegációs látogatás során szerzett tapasztalatainkat. Nagyon időszerű volt ez a látogatás. Természetesen a parlament mindig is felemelte hangját a jogállamiság, az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében, és az elmúlt évek során nagyon sok esemény indokolta ezt. Nagyon fontosnak tartom, hogy a parlament eh, felemelje hangját, eh, és eh, kritikusabb hangot üssön meg, mint a tanács vagy az Európai Bizottság, főleg az úgynevezett migrációs megállapodás megkötése után. Éppen ezért az emberi jogok, valamint a jogállamiság helyzetére helyeztük a hangsúlyt, valamint a szólásszabadság, illetve a menekültek helyzetének vizsgálatára. Ezen utóbbi aspektus szempontjából főleg a nők és a gyermekek helyzetét vettük figyelembe. Ugyanígy megnéztük a PKK és a, török PKK szervezet, valamint a török hadsereg közti összecsapások következményeit. Már több mint egy millió személy kényszerült otthonát, otthonát elhagyni. Lehet, hogy ez egy olyan tény, ami nem igazán terjedt el még az Európai Unióban, de nagyon fontos. A kétnapos látogatásunk során beszéltünk nemzetközi szervezetek képviselőivel, olyanokkal, akik a menekülteket segítik az UNICEF-től, az UNHCR-en, az Élelmezési Világprogramon keresztül egészen török szervezetekig. Török civil szervezetekkel is beszéltünk, és nemzetközi civil szervezetekkel is, akik ott a helyszínen működnek. Egy akadémikussal is beszéltünk, aki elvesztette állását, miután egy aláírását adta egy kezdeményezéshez. Találkoztunk minisztériumi képviselőkkel, az Emberi Jogi Bizottság képviselőivel, amelyet egy AKP tag vezet, és a fő parlamenti frakciókkal is találkoztunk, és ami különösen jelentős, a HDP, valamint a HDP vezetőjével azon a napon találkoztunk, amikor a török parlament a parlamenti képviselők mentelmi jogának felfüggesztését tárgyalta. Erre egy blokk szavazás keretében került sor, és 130 parlamenti képviselő szembesülhet most vizsgálatokkal. Ez pedig a HDP párt 59 képviselője közül 50-et érint. Ez a párt az, amely főleg a törökországi kurdokat képviseli. Ez tehát egy nagyon kritikus pillanat volt a parlamenti vitában, és ez azt követően következett egyébként be, hogy az AKP eh, egy új eh, vezetőt választott, aki most eh, a török miniszterelnök. A sajtószabadság is évek óta aggaszt bennünket, az internetes sajtószabadsága is. Találkoztunk újságírókkal és John Dündárral is, ő az az újságíró, akit öt év börtönbüntetésre ítéltek, fellebbezett. Azért ítélték el, mert egy olyan történetet tett közzé, amely eltólag államtitkokat hozott nyilvánosságra, és az ítélethozatal napján halálos fenyegetést is kapott, tehát ez megint csak nagyon fontos pillanat volt Törökországban. És Szeretnék megemlíteni még olyan aspektusokat, amelyeket szerintem a parlamentnek figyelembe kell most vennie. Egyébként az ombudsmannal is találkoztunk, és ez fontos abból a szempontból is, amit most szeretnék mondani. Bizonyos esetekben a törvények léteznek hatályban, vannak papíron, például az ombudsmanról szóló törvény, de gyakran a törvény szellemiségét nem tartják tiszteletben. Látjuk, hogy nagyon gyakran önkényesen alkalmazzák a törvényeket, politikai befolyásnak, nyomásgyakorlásnak van kitéve. Azt látjuk, hogy a hatalmi ágak nincsenek elkülönítve egymástól, az igazságszolgáltatás függetlensége sem biztosított, és az intézmények nem az európai sztenderdeknek megfelelően működnek, éppen ezért szerintem erre fokozottabb figyelmet kellene fordítanunk. Nem csak azt kell megnéznünk, hogy a papíron mi létezik, hanem a gyakorlatot kell megvizsgálnunk. Egyértelmű az is, hogy a sajtószabadság, illetve a társadalom polarizációja nagyon komoly feszültséget idézett elő az intézmények között, az intézmények és a nép között, és azt is megkockáztatnám, hogy az emberek félelemben élnek az országban. A változásokról folytatott vita, például a terrorellenes jogszabály kapcsán, azt hiszem, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása szempontjából nagyon fontos lesz. Ennek a jogszabálynak a módosítása ugyanis egy olyan előfeltétel, amelyben az EU 2013-ban megállapodott Törökországgal, mindkét fél megállapodott bizonyos szükséges reformokban, amelyek a vízumliberalizációhoz szükségesek hogy ez miért lett most felgyorsítva. Nos, ezt az úgynevezett migrációs megállapodás indokolja, ennek a vízum liberalizáció egyik eleme, és még mindig meg kell vizsgálnunk azt, hogy a terrorellenes jogszabály hogyan alakul. Nagyon sok minden forog kockán most, és van, aki azzal érve, hogy bármilyen áron keresztül kell vinni ezt a megállapodást, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy amire felfigyeltünk, a látogatásunk során, az pont az, hogy a terrorellenes jogszabályt használják fel a bírálókkal szemben, és gyakran hivatkoznak a nemzetbiztonságra, tehát ez nem csak a délkeleti térségben tapasztalt erőszak vitája kapcsán fontos, azért mert esetleg új menekült hullámok érkezhetnek és ez nem csak a közel-keleti térség helyzete szempontjából fontos, hanem azért, mert ezt a jogszabályt megpróbálják felhasználni a kritikusok elhallgattatása céljából, egy olyan időszakban, amikor nagyon fontos lenne a nyilvános vita Törökországban, azért, hogy a politikai változásokat valóban támogatja-e a lakosság, hiszen szükséges a lakosság támogatása. Ha a kollégákkal térnek elné további információ, biztos vagyok benne, hogy kollégámmal együtt tudunk több tájékoztatást adni, mert nagyon hasznos volt a látogatás. Köszönöm szépen, Sáki asszony, Litz úr. Um, first of all, I would like to... Uh... Köszönöm. Köszönöm Sáki asszonynak az összefoglalót. Három tagú csoport volt, de nagyon jó volt az együttműködés mégis, és a titkárságnak is köszönöm ezt a 9-10 nagyon sűrű találkozónak a megszervezését. Nem akarom elismételni mindazt, ami már elhangzott. Igazándiból ennek a hétnek a zsúfoltsága volt ez, ami különösen elképesztő volt. Ugye beszéltünk a médiaügyekről, illetve megvizsgáltuk a vízumliberalizáció kérdését is, sok mindenkiben felmerült ez a téma. Volt egy találkozónk tudósokkal is, és ezer tudós írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben békét követel Dél-Kelet-Törökországban. Ezeket, ezek közül nagyon sokat kirúgtak egyetemi emberek közül, és arra lehet számítani, hogy ez folytatódni fog. Tehát valójában egy elnöki diktatúra felé történik elmozdulás lépésről lépésre. Ha nem figyelünk oda, akkor gyorsan elindulhatnak ezek a folyamatok. Különösen a parlamenti pártokkal való találkozókon vált nyilvánvalóvá, hogy például a HDP rendkívül aggódik. 59 képviselőjük ellen zajlik valami fajta eljárás, és valójában az elnök is kezdeményez eljárásokat a különböző ellenfelei ellen. Ez sehol máshol a világon nem figyelhető meg ilyen mértékben. Több száz vagy ezer jogi eset zajlik most, per zajlik most a média különböző személyiségi ellen, a tudósok ellen. Tehát Törökországnak tényleg el kellene foglalni azt a helyet, ami, amit úgymond hát kiérdemelt magának abban a vonatkozásban, hogy nagyon oda kell figyelnünk rá. Ugye a törökök kidomborítják azt, hogy milyen pozitív az ő szerepük a menekült kérdésben. Mi találkoztunk az UNICEF-fel, a World Food programmal, a UNHCR-ral, és azt mondták, hogy az NGO szinten nagyon kevés partnerük van. Afrikában több NGO partner áll rendelkezésre. Tehát Törökországban a civil szervezetek száma elképesztően kicsi, ezek nem nagyon tudnak hozzájárulni a munkához. 43% a menekülteknek gyerek, ezen kívül a menekültek között nagyon jelentős számú nő is van, a többséget alkotják a maradék menekülten belül. Tehát nekünk a nemzetközi intézményeket kell támogatnunk, és nem pedig a török kormányt. Amennyiben az Európai Unió további pénzt hajt fel erre a célra, akkor, akkor nem a török kormánynak kéne adni. A német média is kérdezett engem ezekről a feszültséget okozó témákról, a Hürriyet újság például egyelőre még üzemelhet, nem áll, nincs veszélyben, de, de az is bekövetkezhet bármikor tulajdonképpen. Mi nekünk, Európai Parlamentnek nagyon határozottan kell fellépnünk, nem szabad visszatáncolni a 72 követeléstől, feltételtől, csak azért cserébe jár a vízumenyhítés, nagyon egyértelműen kell fogalmaznunk, nem kötünk alkut az emberi jogok rovására, és eh, még arra is felhívom a figyelmet, hogy júliusban jár majd a parlamenti delegáció Törökországban. Nem tudom, hogy a mi bizottságunktól van-e valaki, aki a bizottságban ül, illetve a delegáción ül. Mindenképpen ez előkészítő munkában részt kell vennünk, és ellátni adatokkal azokat, akik mennek, hogy erősen odafigyeljenek ezekre a témákra is. Ők egyébként azt tervezik, hogy ellátogatnak Törökország délkeleti részére. E, több százezer menekült van ott, e, nem lehet tudni, hogy mennyien pontosan. Ezek országon belüli menekültek, és akiket, akikkel igazándiból senki nem foglalkozik. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Köszönjük, Léc úr. Um, bueno, yo... Nos, szerettem volna én is néhány gondolatot hozzátenni ahhoz, amit két kollégám már elmondott. Noha majd a humanitárius világcsúcs témáját még megvitatjuk. Ami az isztambuli látogatásunkat illeti, ugye a csúcs kapcsán lehetőségünk nyílt arra is, hogy egyeztessünk a civil társadalom különböző képviselőivel, sajtóképviselőkkel, illetve nőjogi szervezetekkel. Én rendkívül aggódva és nyugtalanul jöttem vissza, ahogyan azt kollégáim is megemlítették, ugyanis úgy tűnik, hogy az elnyomás sokkal jelentősebb méreteket ölt, és ez rendkívül egyértelmű, ezt nagyon sok adat is alátámasztja. Igaz, hogy Törökország rendkívül nehéz helyzetben van. Ez egy olyan ország, amely számos kihívással küzd meg, és nagyon sok kockázat, veszély fenyegeti, de azért mindent nem lehet ezzel megmagyarázni. És jelen pillanatban nekem az a benyomásom, hogy nehéz az álláspontunkat fenntartani a parlamentben, hiszen egyfelől nem hiszem, hogy el kellene engednünk a török nép kezét, hiszen a török nép egyértelműen jelezte, hogy közeledni kíván az Európai Unió felé, másfelől pedig nagyon éberek kell legyünk, ugyanis a szabadságjogok sérülnek, és nagyon egyértelmű a különböző jogok helyzetének romlása, főleg, hogyha a nők vagy más csoportok jogait tekintjük. Lehet, hogy a nyár előtt nem sikerül a jogszabályt megszavazni, de egy olyan jogszabály, amely a házas, illetve nem házas nők között különbséget tesz, amikor szociális juttatásokban részesülnek. Nos, a kormány egyértelműen szándékát jelezte már, hogy támogassa a családokat, ami dicséretes ugyan, de az azért nem dicséretes, hogy a nőket szeretnék hátrányos helyzetbe hozni, amennyiben ezen nők nem házasságban élnek. És ahogyan kollégáim már kifejtették, nagyon fontos újságírókkal is találkoztunk, és valóban beszámoltak arról, hogy milyen üldöztetésnek vannak kitéve az újságírók, illetve bezárással fenyegetnek sajtóorgánumokat ezért a parlament nagyon is éber kell, hogy maradjon, és szorosan, szoros figyelemmel kell kövesse ezt a folyamatot, ami rendkívül aggasztó. Ennek persze semmi köze nincs ahhoz, hogy természetesen el kell ismernünk azt a szolidaritást, amelyet Törökország a menekültekkel szemben tanúsít. Az ember lehet szolidáris a saját, lehet szolidáris a menekültekkel kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy elnyomhatja a saját népét. Nem, ez a kettő nem összeegyeztethető. Egyértelmű, hogy a helyzet romlott, és ezt voltunk kénytelenek megtapasztalni, amikor az ország különböző pontjai jártunk. Egy parlamenti delegáció, egy hivatalos delegáció valószínűleg júliusban ellátogat Törökországba. Kati Piri, az állandó jelentéstevőnk lesz a delegáció vezetője, ő nagyon jól ismeri ezt az országot, illetve az emberi jogok helyzetét ott, úgyhogy lesz még lehetőségünk arra, hogy eszmecserét folytassunk vele. Most pedig azt hiszem, hogy a török nagykövetség képviselője Álce Üszer két szót parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy elmondhatjuk a meglátásainkat a látogatás kapcsán. Ez a látogatás véleményünk szerint elég széles körű, körben lefette a különböző témákat, és kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a török hatóságokkal, illetve a civil társadalom képviselőivel találkozzunk. Hogyha jól tudom, akkor a különböző ágazatokból kormánytisztviselőkkel, civil szervezetek képviselőivel is találkoztak. A véleményünk szerint ez helyes tendő, és ezek a látogatások nagyon hasznos és gyümölcsöző eszmecserére tesznek lehetővé, lehetőséget, valamint őszinte párbeszédre. Mi is úgy gondoljuk, hogy az ilyen jellegű eszmecserék létfontosságúak. A nyitott és őszinte párbeszéd, illetve a konstruktív megközelítés kell, hogy legyen a kapcsolatunk alapja. Először a migrációs kérdésekre szeretnék reflektálni. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon jól tudja, hogy Törökország az egyetlen olyan ország a világon, ahol, hogyha megnézzük a számokat, akkor azt látjuk, hogy a migránsok, a nem legális migránsok számának tekintetében mi vagyunk az egyetlen olyan ország, amely jelentős erőfeszítéseket tesz. Mint egy három millió menekültről beszélünk, és a migránsoknak pusztán 10%-a tartózkodik táborokban, a többiek pedig szétszórva az egész országban. A menekültügyi válság kialakulása során új energiát kapott Törökország és az EU kapcsolata az elmúlt év során. Tehát egy új napot nyitottunk, és szeretnénk ezt a lendületet megőrizni. Bizonyára önök is tudják, hogy a március 18-ai EU-törökországi megállapodás jól működik. Hogyha megnézzük az égei tengeren áthaladók számát, akkor februárban mintegy 850 volt az átlag, hogyha megnézzük a májusi átlagot, az körülbelül 20 illegális migránst mutat. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás óriási siker. Most már senki nem beszél az Európai Unió egzisztenciális válságáról. Büszkén mondhatom, hogy a közös erőfeszítéseink gyümölcsöt hoztak. Az ígéreteinket betartottuk és betartjuk most is. tiszteletben tartjuk tehát a megállapodást, és ennek keretében több mint 400 menekültet átvettünk Görögországból, ebből csak 18-an vannak szíriaiak, a legtöbben pakisztániak. Ném- Németország, Litvánia, Hollandia, Svédország és Finnország mintegy 930 szíriai menekültet fogadott be eddig. I mentioned, uh, we are keeping our promise. 390 menekültet fogadtak be. Ahogy elmondtam, mi betartottuk az ígéreteinket, és ezt várjuk az Európai Uniótól is. Ez pedig nem más, mint a vízummentesség, illetve a szíriáknak nyújtott pénzügyi támogatás. Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a pénzügyi támogatás nem a török kormányhoz folyik be, hanem valóban a szír lakosság támogatására fordítjuk ezt az összeget Törökországban. Aztán egy másik Európai Uniós ígéret az új csatlakozási fejezetek megnyitása. Ami a vízummentességet illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy igazuk van, 72 kritériumnak kell eleget tennie Törökországnak, ugyanúgy, mint minden más ország esetében. Törökország ezt teljesíteni fogja. Bizonyára ön is tudja, hogy az első alelnök Timmermans szó Törökországba látogatott a múlt héten pénteken, és tárgyalásokat folytatott a török tisztviselőkkel. A, ha jól tájékozódtam, akkor megállapodásra jutottak, ennek a részleteit nem ismerem, de azt leszögezhetjük, hogy megállapodásra jutottak, az Európa Tanács is segíteni fog, abban, hogy a terrorizmus ellenes jogszabályokat megfogalmazzuk, illetve bevezessük az Európai Uniós szabályoknak megfelelően. I would like to say that uh, the cases in the front of in front of the court. Uh, I, I think in this uh, stage, uh, at this stage, there's no other way. Jelenleg a saját jogrendszerünkre kell építeni. For counterterrorism, uh, ami a terrorizmus ellenes harcot illeti, engedjék meg, hogy erről is szóljak egy pár szót. Törökország folyamatosan harcol a terrorizmus ellen, ezt tette már az elmúlt években is. Célunk az, hogy teljesen felszámoljuk a terrorizmust. Nem szeretnénk most részletekbe bocsátkozni, de példaként hadd említsem meg, hogy tavaly október óta mintegy 550 török hivatalnok, illetve tisztviselő veszítette el az életét, és tulajdonképpen azt mutatjuk, hogy az egész régiót érinti a terrorizmus problémája. Hangsúlyozni kívánom, hogy a török kormányharca nem a kurd lakosság ellen folyik, hanem a PKK terroristák ellen. Köszönöm. Sí, señor Henkel. Henkel úr. Köszönöm szépen mindezt az információt. Egy-két kérdést szeretnék föltenni a török delegáció résztvevőinek. Nagyon meglepett az, hogy a beszámolóban nem említették meg az iszlamizálódás hatásait Törökországban. Ez érinti a nők jogait, ebben az országban. Fölmerül tehát a kérdés, hogy ezzel nem foglalkoztak, vagy nem tapasztalták ezt a jelenséget, vagy miért nem hallunk semmit erről a kérdésről a jelentésben. Második kérdésem. A keresztények zaklatására vonatkozóan kaptak-e panaszt, panaszokat? Harmadik kérdés. A sajtóban azt olvassuk, hogy jelenleg Törökország csak az alacsonyan képzett migránsokat engedi át Európába, bármi is legyen ennek az oka. Aztán a török nagykövetség beszámolója szerint azt látjuk, hogy lehet, hogy 20-ra csökkent a migránsok száma, és ezt sikernek könyvelhetjük el. Azonban Angela Merkel kancellár hogy más statisztikáról számolt be. Azt mondja, hogy a megállapodás életbe lépése óta csak 7 ember fulladt bele a tengerbe. Valóban ez a szám sokkal alacsonyabb, mint a korábbi adatok. Kérdésem pedig a következő. fölmerült-e önökben az, hogy nagyon sokan azért fulladtak a tengerbe korábban, mert Angela Merkel meghívásának tettek eleget? Azt kérem mindenkitől, hogy tegyen, tegyünk különbséget az AKP és a török nép között. Szerintem most különösen fontos ez a különbségtétel. Jó magam, számos ízben látogattam el Törökországban, jól ismerem ezt az országot, nem gyűlölhetjük, csak szerethetjük ezt az országot, azonban amióta Erdogán vezető pozícióban van, a kép eléggé döbbenetes, és azt hiszem, hogy a közleményünkben mindenképpen különbséget kell tenni a török nép és a jelenlegi kormány az AKP között. Leginkább nem mi látjuk kárát eh, Erdogán uralmának, hanem maguk a törökök. Köszönöm. Eh, Nem tudom, hogy Sáke asszony szeretne ezt hozzátenni valamit? Uh, köszönöm, köszönöm a megjegyzéseket, a kérdéseket, eh, a nagykövetség képviselőinek a felszólalását. Nyilván egy kétnapos látogatás néhány percben összefoglalni, az gyakorlatilag lehetetlen, és két nap alatt nem is lehet minden olyasmit megcsinálni, amit esetleg szerettünk volna. E, ez, ezzel, ezt előre bocsátva most elmondom, reagálok néhány konkrét felvetésre. mindannyian nagyon méltányoljuk azt a szerepet, amit Törökország játszik a menekültek befogadásában, és együtt is akarunk működni velük. Ez egyértelmű a parlamenti dokumentumokból, amelyeket a sok párt együtt elfogadtak, ugyanakkor szétválasztása a migrációnak más kérdésektől fontos dolog, például nem lehet összekötni a csatlakozás kérdésével. Henkel kollega kérdésére válaszolva az iszlamizálódás Törökországban. Nos, ez nem egy olyan téma, amit eh, konkrétan felvetettünk a tárgyalások során. Az általunk felkeresett emberek inkább amiatt aggódnak, és ez a személyes véleményét is alátámasztja az utóbbi 15 évből, és ön is eh, Ön is említette, hogy a politika egyre inkább ráterpeszkedik az emberekre, tehát felülről lefelé eh, áramlik, és nagyon kevés ember kezében összpontosul a hatalom, eh, így sérül a, eh, a különböző fékek és ellensúlyok rendszere, illetve a jogállamisággal kapcsolatban is vannak komoly aggodalmak. Többen úgy gondoljuk, hogy ez a felülről lefele terjeszkedő hatalmi kiépülés, ez, ez, ez egyre elterjedtebb, vagy egyre problémásabb. Mások esetleg úgy gondolják, hogy ez csak a politika természetéből fakad. Az, hogy egyre autoriterebb a berendezkedés, az viszont majdnem minden eh, megbeszélésünkből világos volt. Beszéltük, beszéltünk a kisebbségekre gyakorolt hatásról. Itt nem csak az etnikai és vallási kivés kisebbségekre gondolunk, hanem az életmódbeli kisebbségekre, illetve a véleménykisebbségekre. Konkrétan a keresztényektől vagy a keresztényekkel kapcsolatos félelmekről nem hallottunk. Nyilván mindannyian elítéljük a terrorizmust, nem lehet igazolni, ugyanakkor elítéljük a terrorizmus elleni törvényekkel való visszaélést is. Aztán azok a hírek, miszerint konkrétan kiválasztják az alulképzett és magasan képzett menekülteket, ez a látogatásunk után került be a sajtóba, de nagyon komoly dologról van szó, tehát meg kéne vizsgálni mindenképpen. Az, hogy hogyan gondoskodunk azokról az emberekről, akik elmenekülnek egy háború elől, az ő részükre biztosított ellátást mindenképpen kézbe kell tartani, oda kell figyelni rá, és nyilvánvaló, hogy számos kockázattal járnak ezek az események, mert nagyok az elvárások a két fél között, itt a most a török-EU megállapodásra gondolok, folyamatosak a vádaskodások, nagyon nehéz bármelyik félnek azt mondani, hogy teljesítette a megállapodást, mert igazándiból nincs kőbelévésve, és nincsenek pontosan leírva a kötelezettségvállalások. Ráadásul majdnem minden úgy tűnik, hogy össze van kötve a migrációs alkuval, ami azt a veszélyt rejti magában, hogy az egész kapcsolatrendszer borul, hogyha az egyik elemével problémák vannak. És nagyon cinikus megjegyzések hangzottak el mindkét részéről. Az, hogy a menekülteket valami fajta sakfiguraként kezelik és alkudoznak a fejük fölött, azt gondolom, hogy ez az egyik mélypontja ennek a történetnek hallottunk aggodalmakat bizonyos területek demográfiai összetételével kapcsolatban, ahol kisebbségi területek, kisebbségi lakosság él, és konkrétan oda telepítettek más hátterű embereket, ez megint csak egy olyan vád, amit tényleg körül kéne járni és ki kéne vizsgálni, de az biztos, hogy hallottuk azt, hogy a menekültek terítése mögött eh, demográfiai megfontolások vannak. Ez a vád elhangzott, és eleve rendkívül sérülékeny, illetve törékeny régióról van szó, tehát ezért is oda kell figyelni erre a problémára. Aztán különbséget kell tenni a lakosság és a kormány között én azt remélem, hogy ez a nagyon sokszínű parlament eh, nem azonosítja a népet a kormányjal, mert eh, az országon belül még a kormányon kívül vannak civil szervezetek, illetve egyéb olyan eh, szervezetek, amelyekkel mi kapcsolatban állunk. Az biztos, hogy mi nem csak a kormányközi kapcsolatokban hiszünk, illetve azon messze túl messze, messze kiterjedtebbnek gondoljuk el a török-EU kapcsolatokat, mint a kormányközi kapcsolatok, és én értem az ön aggodalmát ezzel kapcsolatban. Az, hogy azt gondolom, hogy továbbra is maradtak kommunikációs csatornák. A migrációs megállapodás egyik szomorú következménye az, hogy az euró Európa orientált törökök, az Európa felé tekintő törökök csalódtak. És ez lehet, hogy ugyanígy van Európában is. Azok, akik arra számítottak, hogy erősíteni fogjuk a törökökkel való kapcsolatokat, sőt adott esetben Törökország csatlakozhat az Európai Unióhoz, azok most csalódottak, elvesztették az illúziójukat, mert ennek már nem sok valószínűsége van. A kérdés az, hogy amennyiben mindkét fél, hogyha nem mutatja a két fél a kellő elkötelezettséget arra, hogy értékalapú módon nehéz politikai kérdéseket is megtárgyalva vigyék előre ezt az ügyet, akkor nem lesz ennek eredménye. Ez a téma mindig fölmerült a, a találkozóink során, és órákig tudnék beszélni ezekről a találkozókról, de tekintettel vagyok az időre is. A következő látogatás előtt, vagy a vízumliberalizációs szavazás előtt azt szeretném, hogyha a kollégák felkeresnének bennünket, és átbeszélnénk. Azt remélem, hogy az elvekre fogunk tudni koncentrálni, mert a kapcsolatnak az elvek mentén kell fejlődnie tovább. Thank you so much for uh, inviting the... Köszönöm szépen, hogy uh, a török uh, nagykövetség is eljött, és megosztotta velünk álláspontját. Azt hiszem, hogy újra kell kezdenünk a tárgyalásokat arról is, hogy um, egyáltalán hol is tartunk most. És visszatérve arra a pontra, ami a legkritikusabb pont volt, és amit az összes tárgyalópartnerünk megemlítette, az az, hogy nagyon határozottak kell legyünk, és nem szabad feladnunk a terrorellenes törvények kapcsán megfogalmazott bírálatainkat. Ugyanis visszaélésekre került sor, és ez még mindig elmondható. Ha megnézzük a jogszabályokat, igen, Dündár úr kijött, a, kiengedték a börtönből, de több mint 90 napig tartották fogva. És különböző esetekről tudunk, amikor is akadémikusok lettek letartóztatva azért, mert aláírásukat adtak olyan kezdeményezésekhez, amelyek a béke mellett álltak ki az ország délkeleti részében. Tehát nem adhatjuk fel ezt a küzdemet, és nem hagyhatjuk jóvá azt, hogy egyes emberek elveszítsék állásukat pusztán azért, mert békét szeretnének. A civil szervezetek bezárása, illetve a média orgánumok tévéadók vagy újságok bezárása is olyas valamivel szembeni bírálatainkat továbbra is hangoztatnunk kell. Törökország nagyon komoly előrelépéseket tett, ha megnézzük, hogy hol állt 40 évvel ezelőtt, de nem szabad most felhagynunk bírálatainkkal, amikor is ilyen kritikus az ország helyzete. Az elnökkel szembeni bírálat nem az egyetlen olyan kérdés, ami, ami ellen fellép az ország. Említette ön is, hogy Törökország együttműködik a terrorellenes küzdelemben, és visszatérve az ombudsmanra, nem elég azt megnézni, hogy mi szerepel a jogszabályokban, hanem azt is meg kell néznünk, hogy a gyakorlatban mi történik. Éppen ezért a parlamentnek az elkövetkezendő években többször el kellene látogatni a Törökországba, hogy megvizsgálja a valós helyzetet. Az Európai Parlament döntéseit nem a papíron található tények alapján, hanem a valóság alapján kell meghoznunk. Nagyon nagy a fenyegetettség, és éveken keresztül nehéz volt felépíteni a különböző civil szervezeteket, most pedig nagyon eluralkodott a félelem a szervezetek körében. Éppen ezért azt kell megnéznünk, hogy mi történik a valóságban, nem pedig azt, ami a papíron szerepel. Henkel úr feltett bizonyos kérdéseket, például azt, hogy egy párt most szélsőjobbra sodródott. Egyes kérdések például az oktatási színvonal kapcsán kicsit felzaklatnak. Ha megnézzük az emberi jogi helyzetet, egy menekült az menekült. És ha egy menekült biztonságra törekszik, és nem kívánja életét kockára tenni, ennek semmi köze nincs a képzési szintjéhez és ahhoz sem, hogy Merkel meghívásának tesz eleget, vagy sem. Ez egy jobboldali, nacionalista megközelítés, amelyet az Európai Unió más országaiban másoktól is hallottunk, ők is Merkel asszonyt hibáztatják. Nos, ő az Európai Unióban vezető szerepet töltött be ebben a tekintetben, ezt nem lehet elbagatelizálni, de lehet, hogy ön csak ilyen szűklátókörűen tekint a politikára, és úgy gondolja, hogy az Európai Unióban a jövőben egy új Dublini rendszert kell kiépítenünk. Ugyanakkor egyetértek önnel abban, hogy a török lakosságot kell támogatnunk, és nem pusztán Erdoánnal kell kapcsolatot fenntartanunk. Találkoztunk Törökországban a média bátor képviselőivel, nem kormányzati szervezetek képviselőivel, és ők rászorulnak a támogatásunkra, hogy folytassák az eddig megkezdett utat. Ezt persze le lehet mindig szűkíteni olyan kérdésekre, amelyekre ön törekszik, de ebben nem tartok önnel. Elnök, köszönöm szépen, Litz úr. Azt hiszem, hogy Folytatni fogjuk még a Törökországról szóló vitát az elkövetkezendő hónapok során. Ami az Emberi Jogi Albizottságot illeti, természetesen biztosíthatom önöket afelől, hogy ez a szakbizottság különös figyelmet fog fordítani a törökországi menekültek helyzetére és amit egy esetleges hibának tekintek, ahogyan Sáki asszony is mondta, az talán az, hogy a csatlakozási tárgyalásokat némileg összekötöttük a menekültek helyzetével, ez azonban nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy kifejezett figyelmet szenteljünk a sajtószabadságnak, a hatalmi ágak elválasztásának, a nők és férfiak közti egyenlőségnek, valamint a vallási kisebbségek tiszteletben tartásának. Köszönöm szépen, most pedig áttérünk a második napi rendi pontra, amelyre szintén Isztambulban került sor, ez a humanitárius csúcs találkozó, és erről az fog tájékoztatni bennünket, aki a parlamenti delegációt vezette, Enrique Guerrero, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy nincs sok időnk, úgyhogy megpróbálok tömören fogalmazni. Ez volt az első humanitárius csúcs találkozó, amelyet valaha összehívtak. Az ENSZ ezt a csúcs találkozót azért hívta össze annak idején, mert a humanitárius válságok példátlan méreteket öltenek világszerte, egyfelől azok, amelyeket a háborús konfliktusok idéznek elő, valamint azok, amelyeket természeti okokra vezethetünk vissza, és ebből a szempontból nem mellékesek például az éghajlatváltozás által előidézett jelenségek. Jelen pillanatban több mint 60 millió embert érint egy ilyen válság, és szem előtt kell tartanunk ezt a számot, ugyanis azon válságok, amelyeket az Európai Unióban tapasztalunk, ugye egymillió millió menekült érkezett az Európai Unióba, holott a világ lakossága szempontjából ez egy kisebb szám egyfelől, másfelől pedig a humanitárius válságok finanszírozása egyáltalán nem éri el a szükséges szintet, azt is mondhatjuk, hogy van egy 40%-os deficit a finanszírozás szempontjából. Ez pedig azt eredményezte, hogy az elmúlt években olyan ez ügynökségek, mint például az élelmezési ügynökség fel kellett függessze az élelmiszerellátást a világ különböző pontjain. Továbbá felül kell vizsgálnunk a humanitárius fellépés struktúráját és ezért is került sor ezen csúcs találkozó összehívására, ugyanis a humanitárius válságok rendkívül jelentősek a világon, másfelől pedig kevesebb forrással kell szembenéznünk, kevesebb forrással kell megküzdenünk ezen válságokkal szemben. És a humanitárius válaszadási struktúra idejét múltá vált, illetve nagyon sok helyen nem tartják tiszteletben a humanitárius fellépés alapelveit, a humanitárius, a nemzetközi humanitárius jogszabályt. Ez nem egy kormányközi csúcs találkozó volt, hanem több érintett fél vett részt rajta, különböző kormányok a világról, nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek, pénzügyi szervek, tehát különböző feleket sikerült az asztalhoz ültetni. Ennek voltak előnyei, de természetesen árnyoldalai is. Ennek előnye volt nyilván az, hogy mindenki együtt dolgozott a humanitárius, humanitárius válaszadás érdekében, viszont a kompromisszumok nagyon homályosak voltak, sőt azt is mondhatnám, hogy alig láthatóak. Az Európai Unió elég jól felkészítette, előkészítette ezt a csúcs találkozót. Az Európai Bizottság kiadott egy közleményt, készült egy jelentés is az Európai Parlamentben a csúcs találkozó előkészületeiről. Ennek én voltam az előadója, és volt két európai tanács is, amely jóváhagyott következtetéseket a csúcsra nézve, és ezek rendkívül nagyra törőek voltak ahhoz képest, ami aztán Isztambulban megtörtént. Ugyanakkor az Európai Uniónak volt egy problémája, és a parlamentnek is. Nyilván nem kell ezt hosszadalmasan taglalnom, de az ENSZ számára az Európai Unió továbbra is egy politikai UFO bizonyos értelemben. Tudják nagyon jól, hogy ki képviseli Németországot, Litvánia vagy az Egyesült Királyság is könnyen azonosítható, néha még Spanyolország is, de az Európai Unió, mint olyan, megtéveszti az embereket. Éppen ezért néha nehéz az Európai Uniónak a dimenziójához arányos képviseletet biztosítani. Azt hiszem, hogy ezt az elnök asszony is tudja ugyanis az utolsó pillanatig igazából nem is tudtuk azt, hogy hányan leszünk jelen a humanitárius csúcs találkozón. A parlament jóvá hagyott egy bizottságot, egy delegációt pontosabban, amelyben a DEVE, a DROA és a FAM képviselői mehetnek, lehetnek jelen, 11-en, de aztán végül csak 5-en utaztunk, úgyhogy ugyanis nem tudtunk kellő meghívót kapni, ami lehetővé tette volna azt, hogy részt vegyünk a csúcs találkozó különböző rendezvényein. És hangsúlyoznom kell, hogy az Európai Bizottság végül átadott nekünk két olyan meghívót, ami hivatalosan az Európai Bizottságnak szólt, így az Európai Parlament részéről több képviselő utazhatott Isztambulba. Ez lehet, hogy érdekes, de nem ez a legfontosabb. A legfontosabb ugyanis az, hogy a kötelezettségvállalások, amelyek az isztambuli csúcson születtek, nagyon enyhék voltak, vagy mondhatnám úgy is, hogy nehezen azonosíthatók. Az igazság az, hogy az ENSZ részéről nem volt egy politikai nyilatkozat, nem született egy olyan politikai nyilatkozat, amelyet a csúcsalálkozó résztvevői támogattak volna, az ENSZ tagállamai. Végül született egyfajta nyilatkozat, amelyet az Egyesült Államok ösztönzött, és amelyet több érintett fél elfogadott, támogatott, de nem született olyan mértékű kompromisszum, ami szükséges lett volna ilyen körülmények között. Ami a pénzügyi kötelezettségvállásukat illeti, létrejött egy tárgyalási mechanizmus, amelyet az Európai Unió támogatott, és a Kristalina Georgieva volt az, aki ezt leginkább támogatta és ez egy nagy, ez egy jelentős tárgyalás eredményeképpen született meg, és ezt végül 30-nál több érdekelt fél aláírta, elkötelezve magát bizonyos kérdések mellett, amelyeket mindjárt részleteznék. Az a cél, hogy jelentősebb finanszírozást tudjunk biztosítani a humanitárius fellépés érdekében, hogy azáltal előrejelezhető legyen az, hogy milyen forrásokkal bírunk, rugalmasan tudjuk kezelni ezen forrásokat, és ezáltal hatékonyabban tudjuk választ adni a különböző válsághelyzetekre. A finanszírozás fontos, hogy kiszámítható legyen, és ezáltal hatékonyabb. Nem szabad, hogy veszélybe sodorjunk bizonyos forrásokat, amelyekkel különböző cselekvési programokat támogathatunk. Ugyanígy több nyilatkozat született arról is, hogy a humanitárius cselekvés elveit, illetve a nemzetközi humanitárius jog alapelveit támogatnunk kell. Többen tiltakoztak ezen elvek megsértése miatt. Az elmúlt időben ugyanis ezt gyakran tapasztaljuk amikor a különböző humanitárius szereplőket támadások érik, és ami a legfontosabb, amit kiemelhetünk ezen találkozóval kapcsolatban, az az, hogy első alkalommal került sor ennek megrendezésére, ez egy első lépés volt, és folytatnunk kell a munkát annak érdekében, hogy ez az első lépés egy úttá váljon, egy hatékony autópályává váljon a humanitárius cselekvés szempontjából. És itt három fontos momentumot kell kiemelni. Szeptemberben New Yorkban kerül sor az ENSZ az ENSZ közgyűlésére, ott egy állásfoglalás készülessen majd az Isztambulban született döntések alkalmazásáról. A második fontos momentum az itt az Európai Unióban az, hogy dolgoznunk kell, annak érdekében, hogy a különböző nemzetközi kompromisszumokat, amelyeket 2015-16 során elfogadtunk, ezeket tartalommal töltsük meg. Ide tartozik például a fenntartható fejlődés, az Addis Abebában hozott döntések, az éghajlatváltozással kapcsolatos Párizsi konferencia, a nemzetközi humanitárius csúcs találkozó, tehát mindezt össze kell kapcsolnunk, és ez vezetne el bennünket a harmadik lényeges momentumhoz, ami az, hogy fel kell kérnünk az Európai Bizottságot és a tanácsot, hogy dolgozzanak ki egy cselekvési tervet, amely által ezen különböző kötelezettségvállalásokat valóra válthatjuk. És ehhez hozzátenném még azt is, hogy meg kell előznünk a kockázatokat, Erről Szendályban, Japánban született tavaly döntés. Tehát ezen öt csúcson azt kell követelnünk, hogy az Európai Parlament is támogassa azt, hogy az, hogy az Európai Unió egy cselekvési tervet fogadjon el, és ezt alkalmazza. Különböző kötelezettségvállalásokat kell, hogy ezek tartalmazzanak. És összefoglalásképpen azt mondhatom, hogy a csúcsot valószínűleg a legjobb pillanatban tartottuk meg. Nem biztos, hogy a kontextus is a legmegfelelőbb volt, hiszen Törökországgal kapcsolatban a humanitárius csúcson is előkerültek olyan kérdések, amelyeket korábban megvitattunk. Isztambulban került sor a csúcs megrendezésére, de évekkel ezelőtt születhetett volna éppen olyan döntés is, hogy máshol rendezzék meg, és akkor nem lett volna már ilyen összefüggés az események között. Nagyon jelentős volt a részvétel a csúcson, formális döntések születtek, kötelezettségvállalások, amelyek politikailag fontosak, de anyagi szempontból, pénzügyi szempontból korlátozottak, és a humanitárius világválság egyértelmű, hogy nagyobb elkötelezettséget tesz szükségessé, nem csak abból a szempontból, hogy hogyan tudunk megküzdeni a válságokkal, hanem hogyan tudjuk megelőzni ezeket. Tehát a kockázatok megelőzése nem csak arra kell kiterjedjen, hogy hogyan, hogyan tudjunk elkerülni egy vulkánkitörést vagy egy földrengést, hanem azt is, hogy ilyen események hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy ilyen események menekültválságot indítsanak el. A delegációnk egyébként az illetékes bizottságban tájékoztatást nyújt, egy formális jelentést is készítünk majd a csúcson való részvételünkről, de azt hiszem, hogy ez lenne így egy első tájékoztatás itt az albizottságban. Köszönöm szépen, Gerrero úr. Nem tudom, hogy valakinek van-e még kérdése. Én nem szeretnék ehhez semmit hozzátenni, hiszen képtelenség volna ezt jobban kifejteni úgyhogy valóban a következő lépés egy formális jelentés lesz, amely kifejti majd a különböző fellépéseinket, de teljes mértékben egyetértek Enrique Guerrero értékelésével. Tehát ezzel akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönöm, Guerrero úr.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 Ruego a todo el mundo. Kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Buenas tardes. Jó napot kívánok. Köszöntök mindenkit. És elkezdjük azt a meghallgatást. Elnézést a 24-es csatornán hallgathatják az arab tolmácsolást. Guerrero úr is rákapcsolt a 24-es csatornára. Az arab a 24-es csatornán hallgatható, a többi pedig a szokásos csatornán. Hallgathatja az angol tolmácsolást is. Nos, most megismerhetjük részletesebben azt a témát, ami rendkívül foglalkoztatja az Emberi Jogi Albizottságot és aggaszt bennünket, ez a közel-keleti helyzettel kapcsolatos, illetve azon kisebbségekkel, akik ott ragadtak a polgárháború, valamint az, a Daesh karmai között Irakban és Szíriában. Ugyanígy aggaszt bennünket a közel-keleti keresztények üldözése is, és itt van most a mai délutánon öt vendég, akik jobb betekintést tudnak adni nekünk az ottani jelenlegi helyzetbe. Itt van velünk Sam Andrews, az Arab Emberi Jogi Akadémiától. Sam Andrews ő az Arab Human Rights Academy vezető igazgatójának támogatója, és együtt működik vele. Ugyanígy itt van velünk Sundus Abbas is, aki, aki az iraki türkmének európai szervezetének elnöke. Kirkukban született mérnök, aki az Al-Salahudin Egyetemen végzett 1986-ban, ezt követően pedig a Greenwichi Egyetemen szerzett diplomát 1999-ben, aztán Angliába ment a második öbölháborút követően, és 2009-től 15-ig az iraki türkmének frontjának képviselőjeként dolgozott az Egyesült Királyságban. Nadia Murad is a vendégünk, ő a jazidi közösség jogainak képviselője. Ez egy vallási közösség, amely, kisebbség, amelyet a Daesh üldöz. Nadia Muradot 2014. augusztusában túlszolejtette a Daesh. Miért? Azért, mert a jazidi kisebbséghez tartozik. Rabszolgaként kezelték, megerőszakolták, és ezt követően fogvatartóitól el tudott szabadon el tudott szökni, és így közvetlenül tud tájékoztatni bennünket a népét ért sérelmekről. Nagyon örülök annak, hogy eljött ma. 2016. január 5-én az iraki kormány őt jelölte meg a 2016-os Nobel békedíjra. Itt van velünk még Ziad Hilal atya, szíriai jezsuita. Ő hat éven keresztül humanitárius segítségnyújtást szervezett a jezsuiták részéről, egy jezsuita szervezet részéről, amely az egész világon jelen van, és Homsban működtetett egy központot, amely orvosi és pszichológiai támogatást nyújt. Ugyanígy itt van velünk Emmanuel Jukana, ha jól lejtem a nevét, ő az asszír keresztények vezetője és a Christian Aid Program Northern Iraq vezetője. Láthatják, hogy olyan személyekről van szó, akik egyfelől személyes mindennapi eseményekbe is tudnak betekintést adni, emellett pedig a hátteret is meg tudják világítani, így intellektuálisabb síkon is közelebb hoznak bennünket ezen konfliktus hátteréhez, és szeretném megköszönni, hogy eljöttek ma hozzánk. Körülbelül 12 percet tudunk mindenkinek biztosítani, azt hiszem, hogy ez elegendő idő, és először is Sam Andrewsnak adom meg a szót, parancsoljon. Good that better? Wonderful. Okay. Most már hallanak? Rendben, köszönöm. Tehát ismételten jó napot kívánok mindenkinek. Kilenc kisebbségi csoportról szeretnék beszélni a mai napon, ezek különböző méretűek, de alapvetően kicsi és sérülékeny kisebbségekről van szó. Egy áttekintést szeretnék adni róluk, illetve az előttük álló kihívásokról szeretnék beszélni, valamint általában a, kisebbségek problémáiról. Az első ilyen csoport a mandeusok csoportja, mint egy 6000-en alsó Irakban élnek Bagdad környékén. Az Eufrates folyó körül. A Human Rights Watch szerint 2011-ben a mandeusok mintegy 90%-a elpusztult, vagy elhagyta az országot 2003 óta, többnyire ötvös foglalkozásúak, és ezért vagyonosnak tartják őket. Nagyon sokszor azonban a támadások során nem veszik el a tulajdonaikat, és ez ugye vallási támadást mutat. Sokszor fegyveresek elűzik őket az otthonaikból, és attól lehet tartani, hogy vagy megölik őket, vagy pedig kényszer áttérítés, tehát áttérítésre kötelezik őket, áttérésre. A vallásuk alapján a tiszta folyóvízre épül a kultúrájuk, ezért, hogyha el kell hagyniuk a folyóvölgyet, akkor ez a kultúra sérül, illetve veszélybe kerül. A mandeus nyelv az UNESCO szerint egy veszélyben levő nyelv, annak ellenére, hogy alkotmányos joguk az, hogy ezen a nyelven oktassanak. A többségi nyelvek kerülnek előtérbe az IPD táborokban, illetve részben a diszkrimináció áll a háttérben. A mandeusok félnek tehát attól, hogy ha el kell hagyniuk a lakóhelyüket, akkor ez a közösség végét jelenti, hiszen nagyon nehéz az, hogy mandeusokkal tudjanak házasságot kötni. Aztán a palesztin, palesztin lakosság 10-15 ezer főt számlán, ők is Bagdad körül élnek, és a menekültügyi egyezménynek nem, nem tagja Irak, ezért veszélybe sodródott ez a közösség. Úgy gondolják, hogy Saddam Hussein támogatói, ezért nagyon sokszor támadások érik őket, illetve a média bűnbakként nevezi meg őket, gyilkolások, illetve kínzások áldozatai, ezért Szíriába és Jordániába menekülnek. Az ENSZ jelentése szerint az iraki minisztérium, a belügyminisztérium áll sokszor a támadások hátterében. Az UNRVA-nak nincs Irakban mandátuma, ezért nem védett eh, ez a kisebbség, és nem kapnak semmilyen ö, dokumentumot, amivel igazolni tudják magukat. Aztán a sabakok 250 ezeren vannak az északi térségben, síja muzlimuk, külön etnikai identitással rendelkeznek, se nem arabok, se nem kurdok. Gyakran azonban a demográfiai egyensúly megváltoztatására irányuló erőfeszítések áldozatai. 2003 után a kurd regionális kormány támadta ezt a kisebbséget, nagyon sokszor eh, IDP táborokba kerülnek, és eh, az ISIS támadja őket. Tömeges kivégzések eh, áldozatai, illetve R betűvel jelölik meg a lakóhelyüket, ami rafidát jelent, ez azt jelenti, hogy nem fogadják el az ISIS szalafista iszlám interpretációját. Aztán a bahaiak mintegy ezer főt számlálnak, de a, nem nagyon fedik fel az identitásukat, hiszen félnek a támadásoktól, és nem regisztrálják magukat. Megpróbálják 2007 mm, óta ö, regisztrálni saját vallásukat, de általában csak muzulmánként ö, nevezik meg őket. Soha nem vonták vissza a 105-ös törvényt, amely tiltja ezt a vallást. A roma 50 és 200 ezer főt számlál, mm, falvakban élnek Dél-Irak térségében, illetve Bagdad, Mazra és Muzul környékén. Az alapvető szolgáltatások is hiányoznak a roma közösség számára. Ők gyakran szórakoztató, zenész, illetve táncos foglalkozást követnek, aztán ott van a fejli kurd másfél milliós kisebbsége a KRG térségében. Kiűzték őket a lakóhelyeikről, és nagyon sokan vissza szeretnének térni, de ez bürokratikus akadályokba ütközik. 2012-ben az ENSZ becslése szerint 120 ezer ember hontalan Irakban, és nagyon sok ezek közül fejli. Aztán a fekete irakiak, másfél-két millió fő Dél-Irak térségében, Basra térségében. Északon is megtaláljuk ezt a kisebbséget Rabi és Mozul térségében. A munkanélküliség kb. 80%-ra rúg ebben a közösségben, és nagyon gyakran az alapvető szolgáltatások sem állnak rendelkezésére ennek a közösségnek diszkrimináció éri őket, illetve a szociális kirekesztettség áldozatai semmilyen politikai pozíciót nem töltenek be. Van egy szabad iraki mozgalom, amely a fekete irakiaik jogaiért, szól, jogaiért harcol, azonban ennek a vezetőjét megölték. Aztán ott van a Kakai közösség 200 ezeren, Kirkuk környékén élnek, és a lakóhelyüket el kellett hagyniuk. Ez egy kurd kisebbség, amely a vallását gyakorolja. Nagyon gyakran rendszeres visszaélések, illetve diszkrimináció áldozatai. Az ISIS támadja őket, de mivel titokban történik, ez nagyon nehéz a humanitárius szolgálatok számára a segítségnyújtás. És nagyon gyakran nincsen megfelelő személyigazolványuk sem. Aztán ott vannak a zsidó irakiak. Nagyon kevesen vannak, nehéz meghatározni a számukat. 1950-ben, az 50-es években indult el az ő üldöztetésük, akkor mintegy 120 ezer zsidó élt Irakban. Megfosztották őket politikai és szociális jogaiktól, és a zsidó örökség is veszélybe került. 2015-ben egy zsidó képviselőt nevezett ki a KRG, azonban az alapvető szociális és politikai jogaikat nem tudják érvényesíteni. Az ISIS előretölése meg nagyon súlyos helyzetet alakított ki, erőszak és támadás éri ezeket a kisebbségeket, azonban már az ISIS fellépése előtt is sérülékeny helyzetben voltak ezek a kisebbségek, különösen az északi térségben. Nagyon gyakran a korrupció vagy a diszkrimináció miatt az, az őket érő támadásokat figyelmen kívül hagyja a rendőrség. És nagyon sokszor az identitással kapcsolatos kérdések miatt támadják őket. A kisebbségi hangokat egyre inkább elnémítják, és ezért nem, tudnák, nem tudják a médiában a panaszaikat érvényesíteni. A kormányerőket próbálják kritikával illetni, azonban ez egyre súlyosabb helyzetet teremt. Egyre nehezebb számukra az, hogy a jogaikat érvényesítsék, és a szociális kirekesztettség áldozatai, nehéz az érdekük érvényesítése. Particularly damaging, as their small size cannot absorb many losses or displacements. Where groups are geographic... A kisebbségeket érintő erőszak, ez egy komoly probléma, különösen a kisebbségek kis létszáma miatt a támogató hálózatokat könnyen kettévágják, és gyakran gazdasági nehézséggel is jár az, hogy elüldözik őket. A nagyobb, ter- a nagyobb közösségek eh, tudnak olyan más területre menni, ahol a saját eh, vallástársaik élnek, a kisebb kisebbségeknél ez nem adott. 850 dolláros segítség somag áll rendelkezésre a, ahhoz, hogy regisztráltassák magukat. Ugyanakkor ehhez eh, szükség van személyigazolványra, amely egy sor kisebbségnek eh, nincs diszkrimináció az oka annak, hogy nincsen személyi igazolványuk, és amíg ez így marad, addig ezt a problémát nem lehet eh, megoldani. Eh, ráadásul politikai manőverezés célpontjai a belső menekültek táborai, demográfiai eh, változások, politikai változásokhoz kötődnek arra is van példa, hogy a kurdokként kényszerültek regisztráltatni magukat az elüldözöttek, hogy a kurdok arányát növeljék, megakadályozzák, hogy visszatérjenek eh, a saját otthonaikba. A kisebb kisebbségeknek, amelyeknek nincsen nagy közösségi támogatottságuk vagy erőforrásuk, azok gyakran úgy érzik, hogy asszimilálódniuk kell valamely nagyobb csoporthoz azért, hogy megvédjék őket. Sajnálatos módon a inevitable that much of what can be said is left out. We should also, for instance, beszélni kell külön a nők szenvedéséről, a kisebbségekhez tartozó nők kisebbségként és nőkként is elszenvednek erőszakot, e, gyakran esnek támadás nem erőszak áldozatául, amely alássa az emberiségüket, ember, emberségüket. Emberi mi voltukat. Könnyű célpontnak tekintik őket, és ugyanakkor szimbolikus célpontnak is rajtuk keresztül az egész közösséget éri a támadás. Itt nem egy szinten történik a diszkrimináció vagy szenvedés, hanem több szinten. Ahhoz, hogy érvényesüljenek az emberi jogok Irakban, az egész tapasztalatnak a komplexitását meg kell tudni érteni, ezeket a közösségeket meg kell védeni, meg kell hallgatni őket, és meg kell érteni a politikai, gazdasági és társadalmi problémákat, amelyekkel szembesülnek. Köszönöm. Köszönöm szépen Andrews eh, úrnak ezt a kitűnő összefoglalót, amelyet eh, megkísérelt adni nekünk. Köszönöm szépen, most pedig eh, Szundusz Abász kapszót. Thank you. Good afternoon. I'm here today to... Köszönöm. Én eh, a türkmének képviseletében vagyok itt, az iraki türkmének képviseletében. A türkmének a harmadik legnagyobb csoport eh, Törökországban, eh, Irakban, bocsánat, 3 millióan vannak, ami 13% az iraki népességnek. Mosul, Herbil, Karkuk, Szaladin és Diala tartományban Eh, élnek elsősorban. Kirkuk a türkmének számára a főváros, ugyanakkor a bagdadi központi kormány és a kurdi regionális kormány is fontosnak tartja ezt a várost, és harcolnak annak megszerzéséért. Ezen harc következtében több ezer hektár türkmén földet koboztak el az arabok már Saddam alatt, illetve később a kurdok 2003 után, és eh, ebből következnek bizonyos demográfiai változások. Kirkuknak eh, évszázadok óta eh, nagyon vegyes a népessége, keresztények, türkmének, arab kurdok. A türkménektől megtagadják a jogaikat, és megpróbálták őket asszimilálni, vagy arabbá, vagy kurdá. Az iraki turkmének asszimilációs politikának voltak az áldozatai, illetve elüldözték őket. Az asszimiláció és a etnikai tisztogatás áldozatai marginalizálják őket, és megtagadják tőlük az önrendelkezés jogát. Az autonómia, nem kapnak autonómiát és beleszólást az állami életbe. Az iraki kormányban soha türkmén a mai napig nem játszott fontos szerepet. Ez a Bath párt uralma esetén volt a legsúlyosabb. A 2003-as bukás után minden türkmén azt várta, hogy Saddam Hussein után jobbra fordul a sorsuk. Azt várták, hogy a demokrácia, az igazság, az egyenlőség a tisztességes bánásmód korszaka jön el, beleértve az erőszak végét, illetve az önrendelkezés, sajnálatos módon pont az ellenkezője történt. 2003 óta a türkméneket egyre gyakrabban érték támadások, erőszak, robbantások, gyilkosságok az összes türkmén régióban. Megfélemlítik őket, nagy számban letartóztatták őket, illetve sokan eltűntek a türkmén területeken 95%-a a terrortámadásoknak a türkmének ellen irányult, az orvosok, üzletemberek halálos fenyegetéseket kaptak, vagy el vagy elrabolták őket, adott esetben meggyilkolták őket. 2003 óta 100 millió dollárra tehető az összes váltságdíj, amit a türkmének kifizettek emberrablóknak. Nincs, nem élveznek semmilyen védelmet, annak ellenére, hogy nagyon sok rendőr, illetve rendvédelmi erő azik a térségben, mindenki mást védelmezve. Noha minden más iraki csoportnak van erős milíciája, és részt vesznek az iraki hadseregben is, a türkménektől megtagadják a jogot, hogy kialakítsák a saját védelmi szervezeteiket, és nem vehetnek részt az iraki hadsereg döntéshozó szerveiben sem. Ezzel még inkább kiszolgáltatottabbak az etnikai terrorista támadásoknak. Minden türkmén támadás, minden türkmén várost élt, ért már bombamerénylet, több ezer türkmén halt meg eddig. Az Európai Parlament 2013 márciusában, illetve 2013 októberében hozott állásfoglalást a törökök, a türkménekről, és felszólította az iraki és kurd hatóságokat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az iraki türkmének biztonságát garantálják. Azóta sem történt semmi, nem tettek az iraki és a kurd hatóságok sem semmit. E nem voltak hajlandók biztonsági erőket felállítani, és ennek következtében is éri a türkmeneket diszkrimináció, illetve etnikai erőszak. Az ISIS atrocitásai után és megállapíthattuk, hogy a legsérülékenyebb csoportokat célozták meg a jazidikat, a türkméneket és a keresztényeket, mivel ezeknek nincsen saját milíciájuk, amely megvédhetné őket. 2014. júniusában ISIS harcosok Telafort megszállták, amely egy tör- türkmén többségű település. 100 embert meggyilkoltak, és 350 ezer türkmént üldöztek el Telafarból. Az ISIS erők legalább 500 nőt elraboltak, és 150 gyermeket is. Ezeket különböző módon használták fel, rabszolgának adták el, vagy megerőszakolták őket. 950 türkmén családot kiutasítottak Muszul környéki falvaikból, 70 gyermek halt meg egy nap alatt, a szomjan haltak, illetve e, kiszáradtak, amiközben menekültek. Basír türkmén faluiban, ahol 2014. júniusában ISIS terroristák megtámadták a civileket, elraboltak, megerőszakoltak gyerekeket, megöltek nőket, gyerekeket, és felgyújtottak mecseteket. 55 nőt elraboltak, 7700 700 türkmént öltek meg, beleértve nőket és gyermekeket. Ezer család menekült el ebből a faluból. Kislányokat és fiatal lányokat megerőszakoltak, majd ezt követően megöltek, és a holtestüket lámpavasra akasztották. Nemrég eh, szabadult fel ez a falu, a biztonsági helyzet azonban továbbra is rendkívül sérülékeny. Más türkmén városokban, illetve falvakban, Emily környékén szintén voltak támadások, embereket öltek meg válogatás nélkül, beleértve betegeket, gyerekeket, nőket. Sokan, néhányan, néhányaknak sikerült megmenekülni, de ennek ára az volt, hogy az öregeket és a betegeket hátrahagyták, akiket megöltek, csak úgy, mint az állatállományt is. E, Emily türkmén városát 70 napig ostromolták júniustól augusztusig 2014-ben. Nagyon nehéz ostrom körülményeket kellett átélni. Nem volt e, áram, és nagyon kevés volt az élelmiszer és a víz. 20 ezer embert ért ez a támadás. 50 gyerek eh, halt meg az egyik nap az ostrom során, eh, leginkább éhen haltak. Több mint 100 ember halt meg az ostrom miatt, az ostrom következtében, illetve a naponta ismétlődő támadások miatt. 2016. március 10-én ISIS terroristák megtámadták Teazát, amely egy kisváros türkmén népességű kérkuk alatt vegyi támadás történt, hárman meghaltak, és több mint három ezeren megsérültek, 70-en ezek közül, 17-en ezek közül továbbra is kritikus állapotban vannak. Tuszhormatú, szintén egy viszonylag nagyváros Irakban, türkméneket ott folyamatosan 2003 óta támadják, intenzívebbé váltak ezek a támadások az elmúlt napokban. Tíz év alatt 1500 türkmént öltek meg, vagy sebesítettek meg, és több mint 2500 házat romboltak le, valamint több mint 15 ezer családot üldöztek el dél felé, különösen Karbala és Bagdad irányába, mert az életüket féltették. 2015 novemberében és 2016 áprilisában ugyanezt a várost kurt pesmergák és PKK-k terroristái támadták meg nehéz fegyverekkel, megint csak elpusztítva munkahelyeket, házakat és megölve embereket. Végezetül felhívom a figyelmet arra, hogy az ISIS legutóbbi támadásai nem szabad, hogy bárkit meglepetésként érjenek. Ez valójában a kifutása több évtizednyi diszkriminációnak arabok és kurdok által, eh, akik eh, régóta törekednek arra, hogy elüldözzék a türkméneket eh, évszázados otthonaikból. Mivel amikor az ISIS támadott, a türkméneket igazándiból senki nem tudta megvédeni, az iraki biztonsági erők kiürítették ezeket a területeket, a kurd pesmergák, pesmergák szintén visszavonultak, és egyes területeken is csak korlátozott védelmet nyújtottak. Az elüldözött türkmének számát 600 ezerre becsüljük Irakban. Nem rendelkeznek megfelelő élelemmel, ellátással, orvosi segítséggel, lakhatással. Nincsen személyazonosítási iratuk, és nem férhetnek hozzá a bankszámláikhoz sem. Gyakorlatilag a jóléti szervezetek segélyeire vannak szorítkozva. Az öregek és a fogyatékkal élők vannak legsanyarúbb helyzetben. A kurdok, a PKK, az iraki központi kormány és az ISIS közé vannak beszorítva. A nemzetközi közösség az ISIS atrocitásairól nem vesz tudomást, illetve már egy jó ideje nem vesz tudomást. Épp ideje ezeket a csoportokat megsegíteni, hatalmat adni nekik annak érdekében, hogy meg tudják védeni magukat, és ezzel növekedjen a regionális stabilitás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 nagyon sokszor közel-keleten a nagyon súlyos bűncselekmények áldozatai, a Daesh áldozatai, és ez bizony belekerül ennek a térségnek a történelmébe. Óriási fordulópont volt az arab tavasz, amely nagyon nagy mértékben megváltoztatta az itteni helyzetet. Tunéziában és Egyiptomban is más a helyzet hiszen egy demokratikus rendszert tudtak létrehozni. Mindeközben a vallási kisebbségek országaiban a helyzet nem volt ennyire egyszerű. Több mint százezer emberről beszéltünk eddig, az ő számuk a száz körülire csökkent. Támadások rendszeres támadások áldozatai, őket az iszlám vallásra kényszerítik, és folyamatosan támadás éri őket a vallási hovatartozásuk miatt. Ez különböző formákat ölt. Szeretnék a régió különböző vallási kisebbségről is megemlíte, megemlékezni, nem csak a jezidikről, hiszen nem ők az egyetlen kisebbség. Az ember, ember bárhol is legyen. És az emberi értékeket tiszteletben kell tartani, ezek mindannyiunk jogai, értékei. és ezek megkövetelik tőlünk, hogy egyenlőként kezeljük az embereket vallási, etnikai hovatartozásuktól függetlenül. A európai mozaik különböző aspektusait hallottuk eddig. Én a jezidikről szeretnék beszélni. Szíriában, Irakban embertelen támadások áldozatai a jezidiek, a síták és más kisebbségek nagyon sok támadást kellett, hogy elszenvedjenek, kirekesztették őket, elkobozták a vagyonaikat, vagyonukat, illetve gyilkol, gyilkolások, támadások áldozatai. vagy megölték ezeket az embereket, vagy pedig a lakóhelyük elhagyására kényszerültek. Az is nagyon sok esetben pedig rendszeresen zaklatták, illetve támadták őket, mint például a jezidi kisebbséget. Egyetlen egy alternatíva állt előttük, vagy menekülnek, vagy elhagyják a lakóhelyüket, vagy pedig elpusztulnak semmilyen más alternatíva nem volt, nem állt rendelkezésükre, illetve vagy elhagyták a lakóhelyüket, vagy pedig büntetést kellett fizetniük. A jezidéket hitetlennek nevezik, illetve úgy gondolják, hogy mivel nem szerepelnek a Koránban, a Koránban ezért nem, nem a könyv népei, a jezidi kisebbséget ezért támadják a terroristák. A nőket megerőszakolják, elfogják, rabságba ejtik, és a háttérben mindig a vallási hovatartozásuk áll. A népírtás áldozatai, ez a kisebbség, mintegy 5000 jezidi veszítette életét 2014-ben, rengeteg nő fogságba esett, és ennek a közösségnek mintegy 80%-a el kellett, hogy hagyja ezt a térséget, illetve táborokban élnek. Itt azonban nincs lehetőségük az alapvető ö, szolgáltatásokhoz való hozzáférésre, illetve az oktatás sem biztosított számukra. Továbbra is folytatódik a jezidik elleni népírtás. Több mint másfél éve és azt látjuk, hogy több mint 3300 nő és gyermek továbbra is fogságban van, illetve 1200 gyermeket arra oktatnak, hogy hogyan legyenek terroristák. A, én 13 éves unokaöcsémet is a Daesh magához vonzotta, és minket hitetlennek nevez, a családját hitetlennek nevez, teljes agymosáson ment keresztül. Több ezer özvegy, illetve árva elveszítette a családját a népírtás során, nekik támogatásra, segítségre van szükségük. Nagyon sokan most is keresik az elveszett hozzátartozóikat. الإيزيديين تحت سيطرة داعش يتم Jó ma أمس Faluja és Raka térségében a Daest offenzíva alá vették, de tudjuk-e, tudják-e, hogy a nőket és a gyermekeket használják emberi pajsként. Ők nem tudnak elmenekülni, és a halál vár rájuk. Hol a világ, hol van a humanitás, hol lehet ez, hogyan lehet az, hogy, hogy ezeket az ártatlan embereket föláldozzák, hogyan lehet nézni ezt a fajta népírtást. Hiszen napi szinten ennek vagyunk tanúi, tanúi rettenetes pszichológiai körülmények között élnek az emberek a táborokban. Elvették a mindenüket, a házukat, a, a földjeiket, a javaikat, és a nemzetközi közösség ölbetett kézzel nézi ezt. Az A Daesh ezt a térséget teljes mértékben tönkretette, lerombolta. Itt él a jazidiek mintegy 80%-a. A jazidiek nem élhetnek tehát saját országaikban. Ez azt jelenti, hogy a jezidiak mintegy 80%-a rettenetes körülmények között táborokban él. A nem felszabadított térség, térségben mintegy 35 tömegsírt tártak föl, amelyben mintegy 80 jazidi nő holttestét találták meg. Közöttük van az én édesanyám is. A nemzetközi közösség pedig nem lép, semmilyen vizsgálat nem folyt, és ezért azt kérem az Európai Parlament tagjaitól, hogy mindenki vegye fel a kapcsolatot a saját kormányával, és tegyenek végre valamit annak érdekében, eh, hogy, felismerjék és elismerjék, hogy népírtás történik a jazidi kisebbséggel szemben. Nagyon sok tömegsírt eh, tártak föl a Szindzsári hegy térségében, a Kohó falu környékén, amely saját, fa, saját otthonom volt, és itt mintegy 700 ember holtestét találták meg. A Daesh büszke arra, amit a jezidiak ellen elkövetett, ezt videókkal és fotókkal fölteszi az internetre. A saját törvényeiket propagálják, és el kell ismerni, föl kell ismerni, hogy ilyen genocidium történik Sajnos eddig eh, nem folytattak semmilyen vizsgálatot, mégis meg lenne annak a jogi lehetősége, hogy ezt az egész ügyet bíróság elé vigyék, és talán ebben az Európai Parlament segítséget nyújthat. A jogszolgáltatás, az igazságszolgáltatás az egyetlen lehetőség, amelyet békét lehet kialakítani, létrehozni, és így lehetne segíteni a jazidiaknak, illetve a többi kisebbségnek abban, hogy ismét békére találjanak saját földjükön. lehetővé kell tenni azt, hogy ezek, a, ezek az emberek elmeneküljenek és biztonságos helyet találjanak. 2587 jazidi nők és gyermekek el tudtak menekülni a Daesh elől, azonban nekik különös pszichológiai segítségre van szükségük, hiszen a kurdisztáni régióban rettentes körülmények között élnek táborokban. A Baden-Württemberg Németországban 1100 túlélőt fogadott be, többek között engem is, de még mindig 1600 nő és gyermek táborokban él, ugyanolyan szolgál, ugyanolyan segítségre, illetve pszichoterápiára van szükségük. A radikális erők a jazidiakat támadják, nem csak Irakban, Törökországban, illetve máshol is, Németországban is, hiszen a jazidiek ugyanolyan sorsot tapasztalnak meg, mint a zsidók. És fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az iraki kisebbség Szíriában óriási retetes helyzetben van, segíteni kell nekik, a szenvedéseiket enyhíteni kell. Föl kell szabadítani az elfoglalt területeket, a megszállt területeket, illetve biztonsági, biztonságot kell kialakítani, és nemzetközi védelemre van szükségük ezeknek a, az állampolgároknak. Ezen kívül az Európai Uniótól azt kérem, hogy hozzon létre egy külön alapot, amely segítségével Szegyert újraépíthetik, illetve nemzetközi felügyeletre van szükség fontosnak tartom, hogy a Nemzetközi Büntető Törvényszék elé vigyék ezt az ügyet, és az áldozatok számára igazságot kell szolgáltatni. lehetővé kell tenni a migránsok számára azt, hogy biztonságos menedéket találjanak. Bonsoir à vous tous, je vais parler en français. Köszönöm, franciául fogok beszélni. Nem tudtam, hogy, hogy arabul is lehet. A válság elejé óta a, az egyház e, nagyon komoly e, szenvedést élt át, e, megosztottságot, fájdalmat, és még a saját szenvedése ellenére, illetve töredezettsége ellenére sem mondott nemet arra a humanitárius és emberi misszióra, amelyet felvállalt a szíriaiak között. Két püspökünk van, és öt papunk, öt papunkat öltek meg, és van egy jezsuita testvérem, akit áprilisban öltek meg, illetve Homsban egy volt lakótársam, Paolo Dall'Olio atya, aki Erről három éve nem tudunk semmit. Mindez felkeltette a fel kell, hogy keltse az emberek lelki ismeretét. A napi nehézségekkel kell megküzdenünk, Nyilvánvaló, hogy ezen egyházi személyeknek a sorsát egy nap majd beírják Szíria történelmébe, és megemlékezik róluk az egyetemes egyház is. Az én vallomásom az a saját személyes tapasztalatomon alapszik. Én szíriai pap vagyok, Hamzban és, Homszban és környékén működtem ahol az egyház és annak papságát többször kérték meg, hogy vegyen részt konfliktusok rendezésében, és így védje meg keresztények és muzulmánok életét különbségtétel nélkül az erőszak ellenére. Ugyan ez az egyház egy pillanatig sem habozott akkor, amikor muzulmán belproblémák megoldására kérték fel közvetítői szerepre és így próbálta a megosztottságot megszüntetni. Ezt a tárgyalást sikerkoronázta például akkor, amikor számos eltűnt személy kiszabadításában működött együtt az egyház májusban, 2014 májusában. A tárgyalások ötlete az tőlünk származott, nem az ENSZ ötlete volt. Az egyház volt az, Michel Nemán atyával, aki halála előtt ezt elvégezte, és én magam, Sajnálatos módon a médiában ez megint egy ENSZ akcióként került be. De valójában mi vagyunk azok, akik felszálltunk a buszra. Én voltam az első, aki a lázadók buszára felszállt az óvárosban, Homszban, és személyemben garantáltam azt, hogy a hadsereg a lázadókat ne célozza, ne lője. Ez a valóság, amit a világ nem ismer. 2014 májusában megint csak az egyház volt az, amely eh, felvette a kapcsolatokat és tárgyalt a civilek evakuálásáról, eh, akik eh, Homs belső történelmi városában bekerítve találták magukat. Ezt Eh, az ENSZ támogatásával csináltuk ezt az eseményt, az óvárosi válságként ismerik az újságokból. Eh, a, szíria, a, kríziai, a szíriai válság óta eh, mindent megtettünk annak érdekében, hogy ne épüljön ki egy gyűlölet. Hogyan? Oktatóközpontokat hoztunk létre és üzemeltettünk, és a békét őrizzük a közösségek között. Mi létrehoztunk találkozási helyet a gyerekeknek, e, és ott 1500 gyermek találkozhat Homsból és környékéről, minden közösségből érkező gyerekeket e, fogadunk, olyanok is vannak, akiknek szülei lázadó katonák, vagy a szíriai hadsereg tábornokai, e, ezzel a kibékülésért dolgozunk. A média ezzel szemben állandóan megosztja a társadalmat és provokálja az erőszakot. Ugyanakkor ezzel egy időben haj, végeznek az egyházak, jezsuiták gyümölcsöző munkát is les e, Emellett e, ingyen iskolázzuk a gyerekeket, és részt veszünk a felnőttek oktatásában, és megint csak e, vallásra való tekintet nélkül. Ez a mai napig így folytatódik elvből. Szeretjük az országot, és dolgozunk a közösség közi békéért. Öt év után elmondhatom, hogy ez a munka csak még erősebbé vált, most e, a béke új generációján dolgozunk, és nem azt akarjuk, hogy a gyerekek azok vagy katonák legyenek, vagy áldozatok. Humanitárius szinten az egyház együttműködik a muzulmánokkal és a keresztényekkel mindenfajta megkülönböztetés nélkül. A mi ö, csapataink, illetve egységeink félig muzulmánok, félig keresztények, és megpróbáljuk enyhíteni a fájdalmat karitatív munkával. Le travail est possible malgré les difficultés. A munka lehetséges még a nehézségek közepette is. A dzsihadista, fundamentalista hálózatok léte az al és a Daesh hozzá vezet, a, elvezet az emberi társadalmak lebontásához. N'a rien à voir avec la religion musulmane. És nyilvánvalóan, hogy ezeknek a szervezeteknek semmi közük a muzulmán eh, valláshoz. Eh, az iszlám része a közel-keleti civilizációnak felépítésében részt vett, de is pedig csak eltörli ezt a civilizációt. Eh, fel kell idézni a palmirai romok elpusztítását, a Daesh más eh, célpontok között 5. századi templomokat rombolt le, és eh, kényszerítette a keresztényeket, hogy vagy áttérnek az iszlámra, vagy egy külön adót fizetnek, betiltotta a vallási eseményeket. Ma a közelkeleti keresztények nagy része félelemben él, Eh, arról gondolkoznak, hogy elmeneküljenek-e, eh, és ez a, ezek a problémák eh, folyamatosan növekszenek. Sajnálatos módon nagyon sok észak-szíriai keresztény már távozott is Európába vagy Amerikába menekültek. Most úgy gondoljuk, hogy az észak-szíriai keresztények 70%-a már elmenekült itt saját közösségemről van szó, a saját csapatomról, azokról, akikkel évekig dolgoztam. A fele ezeknek az embereknek vagy Kanadában van, vagy Európában. Én magam is jártam Görögországban, és láttam ott olyan muzulmánokat és keresztényeket, akiket személyesen ismertem, és akik elmenekültek békét keresve Szíriából. Ezek az eltávozott emberek nagy veszteséget fognak jelenteni a társadalomnak, a kulturális sokszínűségnek, vallási sokszínűségnek. Nagyon sok muzulmán azt szeretné, hogyha a keresztények maradnának, nagyon fontos szerepet játszanak a mindenki által elismert polgárság felépítés. Saurons-nous faire revenir Agir aujourd'hui se traduit par. Mit kell tehát tennünk? Tűzszünetet elérni, öt éve szeretnénk, konszolidálni kell a békét, Genf 1, Genf 2, Genf 3 semmit nem hoztak nekünk. Én magam is részt vettem a Genfi tárgyalásokban, de biztosan látom én is, hogy nem lehet tárgyalni olyan emberekkel, akik fundamentalisták. Össze kell békíteni Szíria lakosságát, és az újjáépítés kereteit meg kell teremteni. Ehhez támaszkodni kell a fiatalok generációira, oktatást téve nekik számukra lehetővé, elérhetővé. Csak így tudjuk elérni majd ezt a célt. Amit önöknek meg kell érteniük, európai barátaink, az az, hogy nincsenek Szíriában kisebbségek. A kisebbség szó egy csapda, tényleg csapda, mert hogyha tényleg csak kisebbség vagyunk, akkor el kell hagyni az országot. A többség akkor eltöröl bennünket. Ez az igazi veszély. Egy közösség van Szíriában, amelyet a különböző vallású szíriaiak alkotnak. Köszönöm. Merci beaucoup. Et pour euh, finir, euh, oh, je parle français. Köszönöm szépen. És lezárásképpen meghallgatjuk Emmanuel Jukanát. <laughs> Eh, a السيدة إلينا فالنسيانو السيدات والسادة أعضاء البرلمان a السيدات والسادة الحضور Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt kollégák, tisztelt barátok! tisztelt panelisták, mindenkinek jó napot kívánok! Az Emberi Jogi Bizottság meghívását nagyon köszönöm. Azért jöttünk össze, hogy azokról a kisebbségekről beszéljünk, amelyek a polgárháború, illetve a Daesh áldozatai Szíriában és Irakban. Ez egy nagyon fontos kérdés, amely érinti a kisebbségeket, nem csak a szerepüket, hanem az egzisztenciájukat, a létük forog kockán, pedig keleten történelmi a jelenlétük. A keresztények kulturális öröksége, illetve a civilizációjuk mindig is nagyon fontos szerepet töltött be. Fellépett a nacionalista hangok ellen, és ezek a kisebbségek legyenek keresztények, asszíriaiak, kaldeusok, mindig is jelen, voltuk, jelen voltak, most pedig az, az identitásuk, a, a létük forog kockán. Most mindössze 250 ezer embert számlál az ő közösségük, és azt várjuk ettől a mai meghallgatástól, hogy ezt a segítség felhívást meghallják, és valóban a politikai döntéshozatal szintjén lépés történjen, a hangunk hallattasson. Nagyon sok szíriai keresztény él ebben a térségben, és ők a terrorizmus áldozatai. A kultúrájukat próbálják gyökerestől kitépni és eltörölni. Ebben a világfaluban, amelyben élünk, a terrorizmus sújt bennünket, ez néha iszlamista, és ez a világ biztonságát veszélyezteti. Hölgyeim és uraim, nem az emberi tragédiáról szeretnék beszélni, nem arról, amelyet az iraki keresztények megélnek, illetve bizonyos kisebbségek, a jazidisták és így tovább, hiszen ezt mindenki nagyon jól ismeri, hanem az Európai Parlament állásfoglalására szeretnék utalni, amely az emberiség elleni büntetként nevezi meg az ISIS tetteit. Két aspektus szeretnék fölvázolni. Először is ezt a tragédiát látni kell, meg kell érteni ennek az okát, és megoldást kell rá találni. Nem elég most már elítélni, hanem valós perspektívát kell találni, jövőképet ajánlani a keresztények számára, hogy az emberségüket megőrizhessék. Sajnos a keresztények üldöztetése nem a daesh kezdődött, és nem is fog véget érni a Daesh elvérzésével, hiszen az örmény népírtás, a kaldánosokat érő népírtása továbbra is folytatódik. Ez pedig természetes következménye a, annak az abnormális helyzetnek, amely kialakult. Tehát egy normális következménye egy abnormális helyzetnek. A másik elítélése, a másik eltörlése, a másság, a különbség elítélése. Ez mintegy 1400 éve erősödik ez a tendencia, és az ISIS ennek a mostani csúcspontját képviseli. látjuk, hogy ezekben az országokban az infrastruktúra, az oktatás, a kormány rendszere mind a másik elnyomásán épül, eh, másik elnyomására épül. A Daesh rettenetes, erőszakos formában valósítja meg azt, ami már benne van a közel-kelet struktúrájában, állami felépítésében. Nem ismerjük a polgárságot, nem ismerjük az emberi méltóságot, a mindenki számára egyenlőség elvét. A vallási hovatartozás minden más törvényt fölülír a határon átnyúló ö, fraternitás az egyének szintjén jelenik meg. Ezek egy bizonyos sorsot, egy bizonyos identitást képviselnek, egy bizonyos hovatartozást. A bosnyákokhoz, illetve az indonézekhez lehetne hasonlítani. يسود على مفهوم الدولة الوطنية. Egy határon átnyúló muzulmán nemzetről van szó, amely fölülírja a nemzetállamot. És ez igaz az egész térségre. Attól tartok, hogy nem lehetünk sikeresek, kudarcot vallottunk, nem sikerült egy olyan államot létrehozni, amely a nemzet számára jövőt tud felvázolni. Az alkotmány iszlám alkotmány, és a sária az alapvető referencia. Ez érvényes mindenki számára, és ez fölülírja az összes törvényt, az összes világi törvényt, Ez azt jelenti, hogy minden más valláson fölül álló az iszlám. Az alkotmány pedig intézményesíti ezt a rendszert, és ez megjelenik, ez a törvény megjelenik az egyének mindennapi életében. Egy teokratikus államról van szó, amely minden nem muzulmánt tagad mindenkit, aki ebben az országban él, még azokat is, akik az iszlám megjelenése előtt már jelen voltak a térségben. Beszéltünk a szabélyákról, a sebákról, a kaldeánusokról, a jezidikről és más kisebbségekről. Ezek ősi kisebbségek. Az oktatási rendszer nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a múlt szklerózisát a jövőbe tovább vigyék. A rendszer létrejött, semmilyen bázissal azonban nem rendelkezett, és nem próbálja megvédeni a különböző kisebbségeket. Mindig a nyugat összeesküvéséről beszélnek, az arab ellenességről, és azt mondják, hogy mindig is ennek a politikának esnek áldozatul. Nézzük, hogy mi a megoldás. Irakban, illetve a térség különböző országaiban a keresztények hosszú távú programot várnak, várnának, azonban azonnali fellépésre van szükség. megfelelő programokat kell kialakítani, segélyprogramokat, amelyek ezt a frusztrációt, ezt az elkeseredettséget orvosolhatják, és jövőképet ajánlanak. Meg kell őrizni a kulturális identitást, ezen kisebbségek civilizációját, mielőtt túlságosan késő lenne biztonságot kell létrehozni, illetve meg kell védeni a különböző közösségeket. Föl kell szabadítani bizonyos zónákat, Szindzsá és Minib térségét, meg kell szabadítani ezt a térséget a Daesh-től, és a gazdasági túlélés lehetőségeit kell biztosítani. Ezen kívül az állami struktúra felülvizsgálására van szükség, administratív és jogalkotási szempontból, hiszen az most kisebbségben ö, sújtja, tolja a vallási közösségeket, illetve a demográfiai egyensúlyt is felborítja. A jezidiek és a keresztények jelenlétét biztosítani kell. Fontos az is, hogy a különböző civilizációk, kultúrák jelenléte, jelenlétét ne ássa alá a gyűlöletbeszéd. Ezen kívül hogyha a kisebbségek elvesztik a hitet a jogrendben, akkor elvesztik a hitet a jövőben. Nagyon fontos az egész oktatási rendszer áttegítése, ami pedig Kurdisztán térségét illeti. fragmentálódott ez a térség, és nincs remény, nincs hit. Kurdisztánban iraki keresztények 80%-át befogadják, és ez példaértékű, ebből levonhatjuk a tanulságot, és erre építhetjük a reményt és végül engedjék meg, hogy zárásképpen hadd mondjam el, minden reménysugár üdvözlendő, minden fénysugár a gyertya fénysugára, fénysugara is. Kurdisztán az egyetlen reményünk. A kérdésem pedig a nemzetközi közösség felé a következő, a kérésem hozzanak, tegyenek erőfeszítéseket a térség megmentése érdekében, nem csak katonai szinten, hiszen most a Pesmerga felvette a harcot az iszlám állam ellen, de ezen túl valóban békét, a békét kell biztosítani más módon, más lehetőségekkel, egymás tiszteletben tartásával, a kisebbségeket föl kell szabadítani az egymástól való félelem fóbiájától. Nemzetközi szinten tehát valóban egy nemzetközi fellépésre van szükség, és olyan szabályokra, amelyek ezt a lehetőséget biztosítják. Az emberi jogok sérülnek, azonban ugyanezekben az országokban azt látjuk, hogy ugyanezek az országok kereskedelmi kapcsolatokat folytatnak az Európai Unióval, amelyben, ahol az egyének jogai sérülnek, az emberi jogok sérülnek, ott megfelelő szankciókra van szükség katonai és gazdasági szinten, és nem szabad szemet hunyni ezen jogsértések előtt. Az emberi jogokra, illetve a szólás és gondolat szabadságára kell építeni a jövőt. Köszönöm szépen még egyszer, hogy összehívták ezt a mai meghallgatást, és nagyon reméljük, hogy megszabadulunk az erőszaktól, illetve attól, hogy összeomoljon ez az állam. Köszönöm szépen. Szeretne -e valaki hozzászólni? Nagyon röviden, mert eh, mindenek előtt köszönetet szeretem volna mondani önöknek azért, eh, mert eljöttek, és eh, ismételten olyan bátran voltak, és számot adtak ilyen drámai eseményekről, üldöztetésekről, nők megerőszakolásáról, gyermekek, nők helyzetéről, akik a gyűlölet áldozatai. Néha elveszítjük a perspektívát, nem veszük észre, hogy ilyen események nap mint nap bekövetkeznek. El kell ismernünk, meg kell látnunk, hogy mások is keresztül mennek ilyen szörnyű tapasztalatokon. Ez alapján nem szabad szem előtt évesztenünk azt a célt, hogy ennek véget vessünk. Két gondolatot szeretnék megosztani önökkel az elhangzottak kapcsán. Valóban az Európai Parlament korlátozott lehetőségekkel rendelkezik, de vannak bizonyos lehetőségeink. A közelmúltban egy állásfoglalást is elfogadtunk. A vallási közösségek, vallási kisebbségek lemészárlásáról, és különböző nemzetközi fórumokon is felemetük hangunkat a különböző kisebbségeket sújtó gyilkosságokkal, mészárlásokkal kapcsolatban. Van, hogyha sikerül megállapodnunk abban, hogy népírtás következett be, akkor elérhetjük azt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság lépjen, cselekedjen. Ha kezünkben vannak az adatok, azok a tények a történtekkel kapcsolatban, így a megfelelő igazságügyi fórumra vihetőek ezek az esetek. Ugyanígy a tagállamok, a különböző tagállamok kormányai is rendelkeznek lehetőségekkel, ugyanis az ENSZ biztonsági tanácsának tagjaként fontos, hogy éljenek lehetőségeikkel. Ami engem illet, azt hiszem, hogy kevés dologban fogunk jobban egyetérteni itt a parlamentben, mint abban, amiről most beszélünk. Éppen ezért szeretném kifejezni tiszteletemet önök előtt és azelőtt, amit elmondtak, és remélhetőleg sikerül gyakorlati támogatást is nyújtani önöknek Buchner képviselő. Köszönöm. Én is eh, szeretnék köszönetet mondani azért, mert eljöttek ma hozzánk és tájékoztattak bennünket. Két konkrét kérdésem volna. Az első eh, talán asszony önhöz eh, szól. Ha jól értettem, azt is említette, hogy a jezidiek német menekült táborokban nehézségeket tapasztaltak. Ha igen, akkor szeretném tudni, hogy vannak erről részletei, és Jukána úrhoz is volna egy kérdésem. Az előttem szóló képviselő már rákérdezett arra, hogy jogilag milyen lépéseket tehetünk. Szeretném tudni, hogy például segélyszállítmányok vagy más lehetőségek formájában tudunk-e cselekedni, hiszen tudják, hogy parlamentként nagyon korlátozottak a lehetőségeink, de talán van valamilyen ötletük arra vonatkozóan, hogy hogyan válhatunk hasznosabbá. Köszönöm. Köszönöm, Büchner asszony. Most néhány perc erejéig ismét a vendégeinknek adnám meg a szót, de szeretném tudni előtte, hogy a külügyi szolgálattól, vagy az iraki, az irak az e- Európai Külügy, a Külügyi Szolgálat részéről az iraki témákért felelős képviselő itt van-e. Köszönöm szépen, Guy Harrison vagyok a külügyi szolgálattól. Elhangzott már az, ami sajnos számunkra is nagyon egyértelmű, tisztában vagyunk azon tragédiákkal, amelyek Irakban és Szíriában nap mint nap kibontakoznak, és mindig azt mondjuk, hogy az iraki kisebbségek helyzete egyfajta barométer az ország helyzetének egészére nézve, a humanitárius helyzetre nézve, illetve a demokratikus fejlettségre nézve. Szeretném hangsúlyozni, hogy számukra a külügyi szolgálat valamint a bagdadi delegáció számára, és az Európai Bizottság egésze, az ECO és a DEFCO számára is nagyon fontos mindez, szorosan nyomon követjük az eseményeket, a tagállamok szintjén is. Nyilván tudják, hogy a májusi, május 23-ai külügyi tanács következtetései is erre utalnak. Az első bekezdésben az szerepel, hogy az Európai Unió elkötelezi magát Irak és Szíria multietnikus és több vallásos jellegének megőrzése mellett. Az Európai Unió, valamint a tagállamok együtt, a fő donorok Szíriában és Irakban is, ugyanakkor nem szeretném nem szeretnék rózsásabb képet festeni a valóságnál, hiszen a nemzetközi közösség szempontjából az igényeknek csak 30%-át sikerül Irakban és Szíriában is finanszírozni, ezzel csak a legalapvetőbb szükségleteket sikerül lefedni. De együttműködünk a fejlesztés együttműködési alapok és más alapok útján. Ezek között vannak olyanok is, amelyek kifejezetten a kisebbségek eh, megsegítését eh, szolgálják, az ő támogatásukat, a jogaik érvényesítését. Van egy új eh, EU-iraki partnerségi együttműködés a demokráciáról és az emberi jogokról. Párbeszéd folyik az iraki kormányzattal egyik két találkozónkra került sor, és amit szeretnénk hangsúlyozni, ez olyas valami, amit nem vehetünk magától értetődőnek egy olyan térségben, ahol a kormányok vonakodnak az emberi jogokról és a demokráciáról párbeszédet folytatni, ugyanakkor szeretnénk nyomon követni az eddigi kötelezettségvállalásokat, amelyek mellett a kormány elkötelezte magát a párbeszéd során az iraki kisebbségeket támogatjuk abban a reményben, hogy visszatérhetnek hazájukba a helyzet stabilizációját követően. Erről is szolgálhatok további részletekkel. Ami pedig a népírtást illeti, ez egy olyan téma, ami újból és újból felmerül osztjuk az elhangzott nézeteket, mi is támogatjuk a fellépést és a jogi fellépést az elkövetőkkel szemben, akik emberiség elleni bűncselekményeket vagy népírtást követtek el. Úgy gondoljuk, hogy van nagyon sok bizonyíték, amely alapján valószínűsíthető ezen bűncselekmények elkövetése. Az eddigi tapasztalatom alapján, ha például Boszniára vagy Jugoszláviára gondolok, tudom, hogy a helyszínen a kormányok együttműködésére is szükség van annak érdekében, hogy a bíróság elé kerüljenek az elkövetők. Tehát a nemzeti bíróságoknak is foglalkozniuk kell ezzel, majd ezt követően a nemzetközi bíróságoknak. Az iraki kormány támogatást kért az EU-tól a bizonyítékok összegyűjtése számára, hogy előkészítse ezen ügyeket. Úgyhogy a még az év vége előtt remélhetőleg előre haladunk ezzel a munkával, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy tudjuk, hogy a parlament állásfoglalás fogadott el ebben a témában, ez támogatja az áldozatokat, de azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a jogorvoslatot csak egy bírósági eljáráshoz lehet nyújtani, erre van szükségük az áldozatoknak, ez az, amit támogattunk, és van több lehetőség nemzeti vagy nemzetközi büntetőbíróság számára, de az is fontos, hogy az iraki kormány megtegye a megfelelő lépéseket. A főképviselő levélben fordult az iraki kormányhoz bizonyos ajánlásokkal ebben a témában, és reagált az iraki kormány felkérésére is. Elnök asszony, nem szeretném hosszúra nyújtani a szót, hogyha van konkrét kérés az el, kérdés az elhangzott témákkal kapcsolatban, akkor nagyon szívesen válaszolok ezekre. Tanácsadást is nyújtunk olyan személyeknek, akik elszenvedték a Daesh bűncselekményeit. Tudjuk, hogy itt különböző szintekről beszélünk, de ez azt is jelenti, hogy a soron következő években még fókuszálni fogunk Irakra, 2016-ig tartó időszakra utaltam most, de a szakpolitikák és a források szempontjából az ezt követő időszakra is hangsúlyt kell helyeznünk. Köszönöm szépen. Szeretnének-e kérdést feltenni? Parancsoljon. Sokran. Taban, ánima ما ما قلت هذا الشيء يعني كما انت مثل ما انت افتهمت بالعكس Köszönöm. Nem pont ezt mondtam, lehet, hogy egy kicsit félreértettek engem. أنه يعطونا حقنا. فلو فلو احنا اليزيديين لو نمتلك دولة لو عندنا دولة رب... Most mi csak azt követeljük a nemzetközi közösségtől, hogy megadják nekünk a jogainkat, hogyha nem lenne ennyire szomorú a helyzet, akkor nem lennék itt, és kérném az egész világ segítségét. Mi egy nagyon kicsi kisebbség vagyunk. Az egész történelmünk eh, során eh, népírtások áldozatai eh, voltunk. Több ezer nőt erőszakoltak meg, a közösségünkhöz tartozó nőt erőszakoltak meg a Daesh emberei. Nekünk sem Irakban, sem Kurdisztánban, E, nem adtak semmilyen segítséget, a saját hazánk nem segített e, bennünket. Ami Belefeldben, Németországban történt, az az, az hogy afgánok és szírek megtámadták a jazikat e, késsel és gonoszoknak hívták őket, illetve hitetlennek. Mi a terrorizmus ellen elől menekülünk, és és hát ehhez képest néha az, az, azt a vádat halljuk, hogy mi exportáljuk a terrorizmust. Köszönöm. Bükner úr. Én eh, igazgatója vagyok egy karitatív szervezetnek Irakban, és eh, pontosan tudom, hogy eh, mire van szükség ahhoz, hogy életeket tudjunk megmenteni, eh, egészségügyi ellátásra, oktatásra, és szükségünk van rehabilitációs, illetve újjáépítési programokra is, de kedves barátaim, igazándiból az anyagi segítségen túlmenő dolgokra van még inkább szükségünk az asszírek, a, a keresztények, a, a jezidik egy emberi katasztrófa áldozatai, az elkövetők is emberek, és ők valójában a méltóságukat szeretnék visszaszerezni, és eh, valójában a saját országukban szeretnének élni, ezt a lehetőséget akarják, megkapni és folytatni. Lehet tudományosan beszélni a, a, a programokról, illetve a jogszabályokról. Én az Európai Parlamentet, parlamentben beszélve nem ismerem igazándiból a hatásköröket, de az, arra szeretném kérni önöket, hogy vegyék fel a kapcsolatot kormányaikkal, annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni az elvárásainknak, elvárásainknak. Nem csak az anyagi elvárásokra gondolok, hanem az azon túlmenőekre is. Mindannyian szeretnének nyilván még néhány szót szólni az ülés lezárás előtt, úgyhogy először Andrews úrnak adom meg a szót. Uh, csak némi reakcióként az elhangzottakra Hosszú és rövid távú kérdések. Nos, rövid távon természetesen több segítségre van szükség az iraki menekültek számára, és a felszabadított területeken is biztonságot kell szavatolni, hogy az emberek visszatérhessenek otthonukba, mert jelenleg az emberek nem bíznak az iraki hadseregben, a pesmergákban sem, a nem kormányzati, a nem hivatalos katonai szervezetekben sem, akik, amelyek eddig úgy léptek fel, hogy gyakran a kisebbségektől, kisebbségeket megfosztották jogaiktól, illetve elvették tőlük földjeiket is hosszú távon pedig a civil társadalmat kell felépíteni Irakban, hogy a kisebbségek hallathassák hangjukat Irakban, és ne kelljen az Európai Unióba jönniük ahhoz, hogy védelmet biztosítsanak maguknak. Ehhez pedig abba kell hagynunk az olyan intézkedéseket, amelyeket az iraki kormány életbe léptetett, elhallgattatva a sajtót, vagy a kormányzat párt által támogatott hadseregnek nem szabad fellépnie a médiával szemben, a pártok, vallási csoportok nem szabad, hogy uralják a médiát. Fel kell építeni egy olyan civil társadalmat, amely, amelyben a kisebbségek hatékonyan érvényesíthetik jogaikat Irakban. Köszönöm szépen. Sundus Abbas. Köszönöm szépen. Szerettem volna hangsúlyozni azt, hogy az iszlám állam a, a sérülékeny, vételen csoportokat célozza meg. A, itt jelenleg egyik vendég a jazidi kisebbséget képviseli, de remélhetőleg az ISIS által elfoglalt területeket felszabadíthatjuk, de több mint négy millióan hagyták el otthonukat, nem csak jazidiek vagy keresztények, hanem még mielőtt a még mielőtt a jazidiek vagy a keresztények voltak az áldozatok, a türkmének voltak az áldozatok. Moszulban 400 ezer ember, telefarból kénytelen volt elhagyni otthonát. Tehát, hogyha az összes sérülékeny csoport számára támogatást kérünk, mindazok számára, akiket, akikre lesújtottak a terroristák, akkor az összes iraki csoportról beszélünk, nem szabad egy csoportra koncentrálnunk, és a többi kisebbséget háttérbe szorítanunk. Ugyanis ma nagyon veszélyes jelenségek következnek be Irakban, ez nagyon súlyosan érinti a kisebbségeket, éppen ezért a nemzetközi közösség úgy kell támogatást nyújtson, hogy az összes iraki kisebbségre ez kiterjedjen, függetlenül, hogy melyik etnikumhoz vagy valláshoz tartozik. E, kollégámhoz hasonlóan erősítenünk kell szerintem is az iraki civil társadalmat azért, hogy a kisebbségek és mások is elég e, erősek legyenek ahhoz, hogy érvényt szerezenek jogaiknak, anélkül, hogy az európai országokba kell, hogy jöjjenek. És szeretném megköszönni az önök kormányainak is a támogatását. Tudom, hogy mindent tőlük tehetőt megtesznek, de Irakban ennél többre van szükségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Euh, Köszönöm szépen. Röviden szeretném hangsúlyozni az a humanitárius támogatás fontosságát a szíriai egyház számára. Nagyon fontos az egyház munkája, az oktatási tevékenységet kell folytatnia, illetve szembenézni a kihívásokkal. Nem csak a Vöröskeresztel és más szervezettel tartják a kapcsolatot, hanem alapvető munkát végeznek, élelmiszer, ügyi és egészségügyi kérdésekben is, valamint az oktatás területén. És csak így számíthatunk az új generációjá, generációra. Ez azt jelenti, hogy együtt kell működni eh, például a Homs eh, kormányzójával, hiszen ők részesei ennek a tárgyalás eh, sorozatnak az ENSZ képviselője, és eh, tárgyalt ezzel az emberrel, és ezt fontosnak tartom. Aztán nem igazán ö, tudjuk, hogy hogyan lehet, hogy egy ilyen erős hadsereg Saddam Hussein E, hadserege két nap alatt eltűnjön. Fölmerül a kérdés, hogy mit tesz, mit csinál a NATO? Et de perdre vos, aussi euh, votre argent parce que vous jetez euh, les missiles à... A fegyvereket e, és a pénzüket az ablakon szórják ki, jobbra-balra küldözgetik a rakétákat a Daesh ellen. Fölmerül a kérdés, hogy ki finanszírozza mindezt mindezzel a technológiával nem, nem képesek előre jutni. Ugyanazt a technológiát használják, mint mi a hírszerzés, ugyanazt a technológiát használja. Ne hagyjuk, ne hagyjuk azt, hogy a Daesh győzedelmeskedjen. Egy kártyavárat építette a Daesh, és nekünk is megvannak az eszközeink arra, hogy egy ilyen szervezettel egy ilyen terrorista szervezettel szembeszálljunk. Köszönöm, mondja az elnök. Szeretném elmondani, hogy nekünk nincsenek rakétáink, és senkit nem veszünk célba. Tehát nem erről van szó. Eh, Először is szerettem volna megköszönni önöknek, hogy eljöttek ma, és azt a munkát is szeretném megköszönni, amelyet nap mint nap végeznek. Eljönnek ide, kapnak 12 percet, hogy kifejtsék azt, hogy miről is szól az életük. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy önök nélkülözhetetlenek egy ilyen folyamathoz, amely remélhetőleg a nemzeti megbékéléshez vezet azon országokban, amelyekről beszéltünk. Valószínűleg a példa, amelyet Kurdisztánból hallhattunk, követhető, követendő más térségekben is minden esetre valóban a tolerancia a lényeg és egymás tisztelete. És a nevelés is nagyon fontos, az oktatás. Ami pedig az Európai Unió támogatását illeti, a különböző kezdeményezések által valószínűleg nem üti meg azt a szintet, amelyet szükségesnek tartunk, de ahogyan Beszerra is elmondta, ez a parlament és az Európai Unió egésze elkötelezett az önök által képviselt ügy mellett, és szeretnénk jobban segíteni önöknek, noha természetesen a főszerep önöké, önök a főszereplők, akik majd a békét felépítik. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és köszönöm mindenkinek a figyelmét. A következő ülésünkre pedig június 15-én kerül sor délelőtt és délután. Thank you. Thank you very much.